Okay, merci. E donc, allora, madame, allora, a tutti, cominciamo. Jó estét kívánok tehát mindenkinek, kezdjük el a munkát, a napirend tervezetet e-mailben kiküldtük önöknek. Emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy a 10-es, 11-es és 12-es pont a renden, azaz a költségvetési rendeletre vonatkozó pontok az Európai Külügyi Szolgálatra vonatkozóan, valamint az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozóan, melyek jelentéstevője Rivellini úr. Nos, ezeket a holnap délutáni költségvetési szakbizottsági ülésen fogjuk megtárgyalni 17 órától 18 óra 30 percig. Ezt a döntést a július 8-ai elnök értekezlet után hoztuk, hogy az 51-es cikk értelmében, az Európai Parlament eljárási szabályzatának 51-es cikke értelmében a két szakbizottság közös ülésére kerül majd sor del verbale di cui al punto 2. A jegyzőkönyv, amely a napi rend második pontjában szerepel, az április 26-a 27-e ülésről, valamint a május 31. június 1 -e ülésről van szó. Nos, ezeket július 5-én kiküldtük. most is interneten közvetítjük az ülést, mint más alkalmakkor, és emlékeztetni szeretnék arra, hogy a négyes, ötös napirendi pontokat illető szavazásokhoz szükségük lesz az elektronikus szavazókártyára. Térjünk tehát át a napirend negyedik pontjára, a szabadságon, biztonságon és a jogérvényesülésen alapuló térség nagyméretű IT rendszereinek üzemeltetése igazgatását végző ügynökség tárgyában meg is adom a szót Marinescu úrnak, aki ennek a témának a jelentéstevője. De kollégém... A... Marinescu. Marinescu kollega az Egyesült Államokban van, ahol most én is szélsebben lennék, mint itt a szavazás kapcsán igazából minden világos, megbeszéltünk mindent a többi frakcióval is, csak szeretnék egy ilyen szóbeli módosítót benyújtani, illetve megtenni a 14-es módosítóhoz. Ott a supervision a scrutiny-val kellene helyettesíteni. Tehát 14-es módosító, supervision, és ezt helyettesítsük akkor scrutiny-vel. Különben azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog az, hogy az ügynökségek reformját ezt komolyan veszük, és vannak olyan pontok a szövegben, amelyek alapvetően érintik az ügynökségeket. Ezért azt gondolom, hogy ha őket eh, jobban el akarjuk látni eszközökkel, eh, és a bizottsággal való kapcsolatukat szeretnénk javítani, illetve világosabbá tenni, akkor ez mindenképpen fontos első lépés az, hogy itt ezt komolyan vegyük, és valóban az eddigi gyenge pontokat javítsuk ki az ügynökségek esetében, amit uh, Matévi asszony jelentésében láthatunk. Ennyit szerettem csak mondani, köszönöm szépen. Grazie, uh, kolléga. Köszönöm, Grassle kolléganő. Tehát, ha mindenki előkészítette az elektronikus szavazókártyát, akkor át is térnék a négyes ponttal kapcsolatos szavazásra.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 Most tehát szavazásra bocsájtom a 26-os módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót. Tessék. Az, az unsere Sicht sprechen nicht. Véleményünk szerint lehetne szavazni blogban is. A többi frakció akkor esetleg ezzel kapcsolatban véleményt nyilváníthatna, mert eh, legalábbis a mínusz, mínuszig mindenképpen egyben is eh, megcsinálhatnánk a szavazást. Van -e esetleg ez ellen valami, eh, valamilyen felhozható érv? Tehát blogban szavazunk. Jó, akkor szavazatok velünk. Ja, die ersten drei. Az első három. Igen, tehát a, a hármas módosítóig 26, 1, 2, 3, eddig így egybe szavazhatnánk, a négy, négyet külön, és akkor utána pedig megint lehetne blogban. Forse facevamo prima se proseguiamo. Tehát, már be is fejeztük, de akkor tömbben szavazunk az első négy módosítóról. 26, 1, 2, 3 módosítókról van szó, szóval megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Szavazzunk most pedig a négyes módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nézzük most az ötös módosítót, megnyit. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 27-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tömbben szavazunk a 28-astól egészen a 30-as módosítóig. Nem, ellenzik, akkor nézzük a szokásos eljárást. 28-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 8-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 29-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tízes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva. 11-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 30-as módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 12-es módosító, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva. 13-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 14-es, megnyitom a szavazást szóbeli módosítóval. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 15-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 16-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 16-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 17-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 18-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 20-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 21-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 31-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 22-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 25-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig a véleménytervezetről módosít, a módosított véleménytervezetről szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva 18 igen, 2 nem, szavazattal és egy tartózkodással. Tökéletes. Most pedig haladjunk előre a napirendünkön. Az ötös napi rendi pont következik, ahol szintén szavazásra kerül sor elektronikus szavazókártyával. A tárgy a kutatási keretprogramok végrehajtásának egyszerűsítése. Megadom a szót Patriciello úrnak, tessék. Elnök úr, nincsenek különböző hozzáfűzni valóim, tehát a témával kapcsolatban nincsen további szóbeli módosító, Egyetértünk a véleménytervezettel. Elnök, köszönöm. Akkor tehát kezdjük meg a szavazást. Mindenki készen áll? Egyes számú módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tömbben szavazhatunk, ha óhatják. Ha nincsen kifogás az ellen, akkor tömbben szavazunk. Az egyestől a nyolcasig megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 21 igen szavazat, 1 nem szavazat, most pedig a véleménytervezetről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 22 igen szavazattal. Köszönöm. Passiamo adesso a... Át most. Ezzel a szavazásokat lezártuk, és következik egy nagyon fontos pont a napi renden, mégpedig a hatos számú pont, az Európai Csalás elleni Hivatal reformjáról szóló vitaindító tanulmánya tárgya ennek, és itt következik majd Algirdas Szemeta biztos úr beszámolója, aki az adóügyért és a vámunióért felel, valamint a csalás elleni küzdelmért. Készen áll, biztos úr? Scomparso il Tűnt a biztos úr. Merci. Köszönöm.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 tekintettel arra, hogy nagyon sok téma szerepel a mai napirendünkön, ezért át is térnék a napirend 8-as pontjára, mivel a 7-es pontot áthelyeztük a 9-es napirendi pont után Matié képviselő kérésére. Tehát nézzük meg a 8-as napirendi pontot, Balcsi Tisza felelőse ennek. L'hanno trovato. Nem, megérkezett a biztos úr, megtalálták a biztost. Allora chiedo, chiedo scusa, riprendo. Akkor térjünk vissza az eredeti napirendhez, mivel időközben megérkezett szemet a biztos úr. Akinek köszönetet mondunk, és át is adom neki a szót, hogy mutassa be az Olaffal kapcsolatos tanulmányt. Tessék, biztos úr! Alla parola, commissario. Prego. Eh, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves képviselők, nagyon örülök, hogy itt lehetek ma, és bemutathatom az Európai Csalás Hivatal az Olaf reformjáról szóló vitaindító tanulmányt. A, szerettük volna még a nyári szünet előtt elkészíteni ezt a tanulmányt. Ezt az Európai Parlament és a tanács kérésére tettük meg, és úgy gondolom, hogy nagyon nagy fontossága bír az Olaf reformjáról szóló vitaindítóhoz. Biztos vagyok abban, hogy az Európai Unió állampolgárok, uniós állampolgárok adó fizetési adóforintjai úgymond nagyon fontos, hogy, hogy megfelelően kontrollálva legyenek, olyan egy ilyen nehéz időszakban. Ehhez az is kell, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezzünk a csalás, korrupció, vagy bármilyen illegális tevékenység ellen, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeit veszélyezteti. elkötelezettek vagyunk a költséghatékonyság és az elszámoltathatóság mellett a működési függetlenség fenntartásával. Éppen ezért a jogalkotási folyamatban szükség volt a különböző modalitások figyelmevételére. Ezért a vitaindított tanulmányunk célja, hogy azonosítson a parlamentben és a tanácsban felelhető lehetőséget, a 2006-os javaslatokat is figyelembe véve, annak érdekében, hogy a főbb kérdésekben konszenzus alakulhasson ki. A bizottsági érintett szolgálatok részt vettek ennek az anyagnak az előkészítésében, és komoly hozzájárulást is tettek. A következő a struktúrája az anyagnak. Először is a három intézmény által felvetett problémákon gondolkodunk el, és vannak olyan pontok, amelyek, amelyekben meg is egyeztek az, az intézmények. Ahol pedig nincsen megegyezés, ott különböző javaslatokat fogalmazunk meg a, a lehetséges folyamatokra, illetve az esetleges megoldási lehetőségekre. Továbbá a három intézmény egyedi javaslatait is tartalmazza az anyag, az vagy a mellékletben, vagy a főszövegben található. A parlament is különösen a tanács jelentős hozzájárulást tett a jogalkotási folyamat, folyamathoz. Bizonyos dolgokat jobban kócsolá kell venni, hogy a reformnak a célját, a hatékonyságot el tudjuk érni. Ezért szeretném kifejezni a parlamentnek a hálámat, és különösen Gereszle asszonynak azért, hogy megtett mindent, hogy az Olafot javítsa. Minden ügyel részletesen is foglalkoztam a 2008 novemberi ügyekkel, illetve az egyéb aggodalmakkal, amelyeket felvetettek. Ezek közül néhány különösen fontos volt, mint például a, a nyomozással érintett személyek jogaira vonatkozóan, az Olafnak a működése, az Olaf igazgatása és a kapcsolattartás az egyéb EU intézményekkel, ügynökségekkel, illetve az egyes tagállamoknak az, az illetékes hatóságai, a hatóságaival, a felügyelőbizottságnak a szerepével. A célunk az volt, hogy megfelelően elemezzük a lehetőségeket, illetve az egyes kivizsgálások, nyomozások során az OLAF és az EU intézmények közötti együttműködést javítsuk, az illetékes hatóságok felé, a Europol, a Eurojust, a nemzetközi szervezetek felé és harmadik országok felé való kapcsolatunkban. illetve a főigazgató, azon a főigazgatójának a szerepét is szeretünk volna tisztázni. A szakpolitika azt kívánja, hogy az OLAF vezetőse, vezetősége, a felügyelőbizottság a megfelelő tájékoztatást adja meg és a különböző folyamatoknak a, a jogossági felülvizsgálata is történjen meg. Ezzel kapcsolatosan vannak konkrét lehetőség és opciók, amelyek különböző megoldásokat tartalmaz, tartalmaznak. Mindezek, mindezeket, ezekre a válaszokat megtalálhatjuk ebben a tanulmányban. Például az, hogy a, az, egy adott bizottságnak a szerepét ne csak arra szűkítsük, hogy bizonyos folyamatok, folyamatokat ellenőrizzék, vagy ellenőrizzenek, hanem különálló véleményeket vagy ajánlásokat is fogalmazhasson meg a bizottság az Olafnak a különböző nyomozásai és vizsgálódásai kapcsán oly módon, hogy az Olaf kézikönyvben található rendelkezések hatékonyabbak legyenek. Kicsit általánosságban tekintve a kérdést, azt gondolom, hogy két fő kihívásra nézünk szembe. Az egyik az, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt az Olaf függetlenségének az erősítése között, illetve az elszámoltathatósági sztenderdeknek a minőségé. Ugyanakkor az Olaf és az EU intézmények és EU testületek, illetve hát a tagállamok, hatóságok közötti kapcsolatot úgy alakítsuk ki, hogy az egyfelől tiszta legyen, világos legyen, ugyanakkor működőképes is legyen. Ezért a az a megoldási javaslat, amelyet mi, a, mi szeretnénk itt vég, végrehajtani, az az, hogy a nyomozások, a kivizsgálások hatékonyak legyenek, átláthatóak legyenek és rövidek legyenek. Ezért szeretném kiemelni azt, hogy az is nagyon fontos, hogy megtaláljuk a felügyelőbizottság szerepét, illetve a, a, a tanácsadóknak a szerepét olyan módon, hogy ne legyen átfedés az egyes kompetenciák között. Azt is lehet majd, meg lehet majd látni, hogy bizonyos megoldási javaslatok ebben a tanulmányban, illetve a mellékletben is megfogalmazódnak. Néhány kérdés azonban még nyitott és további vitát igényel. Például közösen kell majd a, az EU intézmények és az OLAF vezetőségének az együttműködésére vonatkozó sztendereket kialakítani illetve ezt a dialógus, ennek a dialógusnak a kialakítását, illetve az Europol, a Eurojust intézményeket is be kell vonni a munkába. Azonban meg vagyok győződve arról, hogy ennek az anyagnak az alapján meg tudjuk találni a legjobb megoldásokat a jelenlegi jogalkotási folyamat során. Amikor a, bemutatom ennek a napirendnek a, az a 2010-2014-es vonatkozó tervet egy hónap ezelőtt, akkor néhány dolgot kiemeltem a csalás elleni politika kapcsán, amelyet, amelyen foglalkozni kell a közeljövőben. Például jobban kell együttműködni az illetékes nemzeti hatóságokkal az Olafnak. Találnak néhány javaslatot, és ez már szerepel ez ebben a reflexiós dokumentumban. Amint önök is látták, ez a dokumentum azt javasolja, hogy különböző opciókat vegyenek figyelembe, a parlament javaslatét is alapul véve. Természetesen vannak még olyan pontok, ahol nem vagyunk annyira összhangban, de szerintem még van lehetőség megoldást találni ezeken a pontokon is. Például a de minimis politika hatája. Minden esetet a nemzeti bíróságokhoz kell eljutatni a parlament javaslat alapján. Számítok az önök támogatására konstruktív párbeszéd érdekében a következő hetekben. Ennek a párbeszédnek az eredményei a bizottságot vezérelni fogják, abban, hogy egy módosított javaslatot dolgozzon ki, amely módosítani fogja a 1073-as per 99-es rendeletet kívánjuk módosítani, amely az OLAF által végrehajtott vizsgálatokat illeti. Őszintén remélem, hogy a bizottság egy ilyen módosított javaslatot el tud fogadni az év vége előtt. A cél az lenne, hogy ezt a jogalkotási folyamatot 2011 végéig lezárjuk. Örömmel nézek egy gyümölcsöző vita elébe. Köszönöm szépen az önök figyelmét. Grazie a lei. Prego, prende la parola, onorevole. Köszönöm. Grazie asszony kap szót. Köszönöm szépen, biztos úr. Ez egy nagyszerű nap a mai. Karácsony és húsvét van egyszerre. Nagyon szépen köszönöm hogy elkészítette ezt a megígért dokumentumot. Ön ígéretet tett és betartotta, nagyon szépen köszönöm. Ez egy nagyon-nagyon fontos hír a kiváló együttműködésünk számára. Megnéztem a dokumentumot, amit múlt héten szerdán adott nekem. A hétvégén csak átfutottam, mert eh, valóban alaposan meg kell vizsgálni ezt a dokumentumot, és eh, engem eléggé lenyűgözött, mert valódi tanácskozási alapot képez ez a dokumentum. Azt kaptuk, amit kértünk. Konszolidált változatot kértünk. Látjuk valóban, hogy az önök által készített jelentés hogy építette be az én javaslataimat. Köszönöm szépen az én parlamentnek, a Montenegai parlamentnek nyilván érdeke, hogy az általunk elfogadott dokumentumhoz közel álljon az önök dokumentuma. Mert a parlament nem csak 95%-ban szavazta meg, a pártokon, frakciókon felül 92 módosító készült, de hát igazából közös frakciók által benyújtott indítványok voltak, és a jelentéstevő javaslatai voltak. Ez nem egy néppárti, nem az én dokumentum, az egy közös európai parlamenti dokumentum. E, éppen ezért nagyon fontos lenne számunkra, hogyha minél többet átvennének a mi állásfoglalásunkból. A prioritásokat, amelyeket kiemeltünk, jól lenne átvenni, ebben egyetértünk, mi kell előtérbe kerüljön. Az, hogy a tagállamok mit teljesítenek az együttműködés területén, a nemzeti igazságügyi hatóságok hogy működnek együtt, statisztikák alapján dolgozni. Igazából nincsenek igazi statisztikák. Azt látom, hogy az Olaf ügyek csak 7-es százaléka kerül bíróság elé, és 93 százaléka a csalásos eseteknek, ahogy tetszik, a fiókban landol. Tehát az európai parlamenti képviselők hisznek a jogban, a jogállamiságban, és ez az állapot hogy az ügyek 97%-a nem kerül bíróság elé, és nem zárul ítélettel, ez elfogadhatatlan. Tanácsnak is tennie kellene valamit ezen a területen. A kérdés az, hogy a tanácssal hogyan tudunk együttműködni a csalás elleni küzdelemben. Ez egy további fontos kérdés. A bizottsággal sok vitánk volt ezzel kapcsolatban, szerintem arra kell törekedni, és éppen ezért örülök, hogy ön szimpatizál a mi javaslatunkkal, Örülök annak, hát egy olyan eljárásra van szükség, ahol, amelynek keretében évente egyszerű jönk össze. Ne úgy legyen, mint eddig, hogy mi a felügyelő hatósággal beszélünk, beszélünk, az OLAF beszél az, a, a tanácssal, a tanács beszél a bizottsággal, mindenki külön párbeszédeket beszédeket folytat szerintem jó lenne, hogy a csalás elleni küzdelem mérföldköveiről közösen döntsünk, közösen vitázunk, és például nem szabad az Olaf tétlenségét elfogadni. Sokat lehet még javítani ezen a területen. Az ön dokumentumában látom, hogy ezek is szerepelnek. Kérem szépen, legyen elnéző, nem szeretnék mindenhez szólni, hiszen csak átfutottam a dokumentumot a hétvégén. Üdvözlöm azt a tényt, hogy a bizottság néhány fontos területen úgymond lazított egy kicsit, ha lehet így fogalmazni. Ezt a témát nem ideológia alapon közelítik meg, mint nem úgy, mint másfél évvel ezelőtt. Tehát amikor az ön elődje, szeretném ezt kiemelni, mert szerintem fontos, hogy közös megoldásokat találjunk. Nekünk az az érdekünk, hogy közös megoldást találjunk, jó lenne, ha az Olaf jobban működne, mint eddig, de persze szent tehenek nincsenek, nem mondhatjuk, hogy ezt meg ezt a pontot nem lehet érintett, tehát nincsenek érintetlenek. Ami az úgynevezett review advisor-t illeti, a felülvizsgáló tanácsadót. Most hát most opciókról beszéltünk, és ez nagyon fontos. Meg kell nézni majd az opciókat, hogy mi a legjobb megoldás. Ön joggal hivatkozik az Olaf kézikönyvre, nem tudom, hogy ott lehetne kezelni, hogy hogyan lehetne a főigazgatót bevonni egy olyan vezetési struktúrába, ami az Olafon belül található. Én nem ellenzem ezt, én azt szeretném, hogyha a mostani Olaf rendelet gyenge pontjait, ezek a gyenge pontok a főigazgatót illetik, mert úgy tűnik, hogy egyedüli hatalmi monopóliuma rendelkezik, és ebből gondok adódnak. Most szerintem a checks and balances, a, a, a fékek és ellenőrző pontok kérdését mindenképpen rendezni kellene. Azt hiszem, hogy közösen meg kellene győznünk a tanácsot arról, hogy vegye kezébe ezt a dossziét. Egy új tanácskozási konzultációs alapot kell kidolgozni a tanácsnak, és ehhez szívesen hozzászólunk majd. A koordinátori ülésen megbeszéljük, hogy mit tegyünk, most ezen dokumentum alapján készítsünk-e saját kezdeményezésű jelentést, vagy munkadokumentumot, benyújtunk módosítókat, ez is lehetőség. Szerintem a munkadokumentum az a leggyorsabban megvalósítható. A munkacsoportban az árnyékeladókkal, frakciókat átölelő megoldást találnánk, elemezzük ezt majd még egyszer, és önöknek javaslatokat szeretnénk előterjeszteni mielőbb, hogy velünk mit lehet és mit nem. Egyébként szívesen veszek a tanácsal, nem félek én a heves vitáktól, de aggodalommal tölt el engem az a tény, hogy a költségvetés ellenőrzés teletén a belga elnökséggel az a bajom, hogy nem akar hozzányúlni az Olafhoz. A korábbi soros elnökök sem akartak hozzányúlni az Olafhoz lehet, hogy az utód sem fog hozzányúlni akarni. Azt hiszem, hogy valóban el kell gondolkozni azon, hogy a 2011-es költségvetésben néhány kegyetlenséget ne kövessünk el az Olaffal szemben, hogy például felhívjuk a tanács figyelmét arra, hogy valamit tenni kell. Az Olaf reform a legfontosabb reform, amelyet a mi bizottságunknak a következő években végre kell hajtanunk. Ezzel tartozunk a választópolgároknak, eredményeket kell felmutatnunk, jobbakat, mint eddig, ezzel összefüggésben, ha már ilyen kedvesen együtt üldögélünk, biztos úr, mi a helyzet az Olaf főigazgató úrra kapcsolatos felvételi eljárással, kiválasztási eljárás? Szeretnénk tudni, hogy hogyan vehetünk részt ebben az eljárásban, és mikor kerül sor az új főigazgató kiválasztására. Ezt a személy ügyi problémát mielőbb meg kellene oldani. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a nagyon érdekes pontokat, köszönöm szépen, hogy néhány ponton lazítottak, köszönöm, hogy betartotta a szavát, és köszönöm, hogy ideológia mentesen állt hozzá ez a nagyon is komplex témához. Az Olaf reform kapcsán tudnia kell, hogy mi ön mellett állunk. Grazie molto per questo intervento. Köszönöm ezt a hozzászólást, most pedig Bálcsidi szónak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! biztos úr, azt szeretném mondani, tehát a köszönet nyilvánításokhoz csatlakozva szeretném elmondani ezzel a dokumentummal kapcsolatban, a parlament időben megkapta ezt, és ugye nem sok időm van, nem szeretnék, nem tudok minden részletre kitérni. Amúgy az embernek bizonyos tapasztalattal kell rendelkezni ezen a területen, de egyértelmű, hogy az OLAF és sok más EU intézmény részlegesen reformra szorul. És egyetértek Gressle asszonyjal az a kapcsolatban, hogy aggódik amiatt, hogy ezen a területen nagyon sok egyensúlytalanság alakult ki, pedig ezek nagyon fontos témák, amelyekkel az Olaf foglalkozik, és ezeknek igenis van kihatása a 27 tagállam presztízsére is. És egy sokkal igazságosabb EU pénzekkel való bánásmódra lenne szükség. Ha megengedik, több pontot kiemelnék, amelyek az együttműködést illetik az OLAF és a nemzeti hatóságok között. Én támogatom az Európai Parlament álláspontját, amely azzal kapcsolatos, hogy a felelősségteljes intézményeknek és a tagállamoknak gyakrabban kellene kicserélniük a cselekvési terveiket, éves beszámolóikat. Az Európai Parlament is így akkor kialakíthatná álláspontját, nem csak a tanácsot kellene tájékoztatni a nemzeti hatóságok tevékenységéről. Ami az OLAF, Europol, Eurojust és a nemzetközi szervezeteket illeti, Érdekes, hogy ezt a témát korábban nem vetették fel, pedig ez egy természetes folyamat lenne. És szükség van az ilyen együttműködésre, ezt figyelembe kellene venni a jövőbeli rendeletekben is. Ami a csalásokat illeti, amelyeknek kis, a kis hatású csalások ügyét illeti, egyetértek azzal, hogy nem szabadna a csalásokat kis és nagy csalásokra osztani de talán ezt az álláspontot még megvizsgálhatnánk, ami a felügyelőbizottságot illeti. Szerintem ez egy fontos elem. Ha azt akarjuk, hogy az olán független maradjon, és hogy megfeleljen a mai követelményeknek, a felügyelőbizottság működését meg kell erősíteni a jövőben. Ami a tanácsadót illeti, aki bizonyos csalásokkal foglalkozik, aki panaszokkal foglalkozik, amelyeket tagállamok nyújtottak be. Most ez a tanácsadó, most ezt a funkciót átvehetné a felügyelő bizottság. Be kellene építeni struktúrájába ezt a funkciót. A felügyelő bizottságnak a jövőben további információkat kellene kapnia, ha titkos információra van szó, mint ahogy mi eh, is eh, eljárunk ilyenkor, Nyilvánvalóan ezt az információt bizalmasan kell kezelni. Nem hiszem, hogy ez gondot okozna. Ami a főigazgatók kinevezését illeti, azt, akit kineveznek, annak a, az embernek remetőleg az a kívánsága, hogy minőségibb környezetben dolgozhasson. Ami az igazgató hivatal idejét illetik, ki kellene terjeszteni, meg kellene hosszabbítani, így jobb munkát tudna végezni, hosszabb idő áll a rendelkezésére. Ami a főigazgató mandátumát illeti, a kérdés nagyon fontos, de azt hiszem, hogy az igazgatónak döntési jogkerrel kellene rendelkezni azzal kapcsolatban, hogy mik az OLAF fő célkitűzése és mik a fő vizsgálatok a vizsgálatok természetétől függően kellene dönteni a főigazgatónak egyfajta sorrendről. Nagyon sok mindent kell tennünk ezen a területen, és támogatom kollégám álláspontját, miszerint egy dokumentumot kellene készíteni, amely felvázolná javaslatainkat, megjegyzéseinket, és így javítaná nem csak az OLAF munkáját, hanem mindannyiunk munkáját ezen a területen. Köszönöm szépen. Grazie molte, kollég... Köszönöm szépen, jön a kolléga következik. Sí, gracias, eh, presidente. Sí. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó magam is csatlakozni szeretnék kollégáimhoz, akik köszönetet mondtak a biztos úrnak, amiért is bemutatta nekünk az ütemtervet és elkötelezettségéről és tanúbizonyságot, tehát ezen témával kapcsolatban nem volt alkalmam részletekből bocsátkozni, de néhány szempontot kiemelnék a témával kapcsolatban, amelyeket alapvető jelentőségnek tartok. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az Európai Parlament több ízben feljutta a figyelmet annak szükségességére, hogy nem csupán egy kézikönyvet, hanem egyfajta etikai kódexet is ki kellene alakítani az alap vonatkozásában, amely biztosítani tudná, hogy a vizsgálatok megfelelő időkön belül menjenek végbe, és megfelelő eljárási garanciákat is nyújthatna a vizsgálat alá van társaságok vagy személyek vonatkozásában, hogy a visszaéléseket el lehessen kerülni. Nos, azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban mélyreható vitát kellene folytatni. Hogyan Gressler asszony is említette, említette, itt van most ez a felülvizsgálati tanácsadó funkció, és itt van a felülvizsgálati bizottság is. Nos, ezek összefüggéseit is részleteiben meg kell vizsgálni. Jelenleg erről még csak javaslat van. A felügyelő bizottság alapvető jelentőségű. A mellékletben benyújtott dokumentumokat még nem tudtam megvizsgálni, de szó esik itt kiegészítő funkciókról, ami a vizsgálóbizottságot illeti. Ez kedvezőnek tűnik számomra, de alapvető jelentőségű, hogy ezek a funkciók ne korlátozzák azon képességet, hogy a vizsgálóbizottság bármiféle információhoz hozzá tudjon jutni. Tehát jó az előjogok kiterjesztése, azonban nem szabad a vizsgálóbizottság kompetenciáit korlátozni azt illetően, hogy fenntartsa az olaf függetlenségét, de az eljárás jogi garanciákat is meg kell tartani. És ez csak úgy jöhet létre, hogyha bármilyen eljáráshoz hozzáférhet. Ami pedig az Európa és az Euro tal való együttműködést illeti, szeretném tudni a biztos úrtól, hogy létre akar-e hozni egy áthidaló megoldást, ami a Lisszaboni szerződést illeti, hogy létrejöhessen egy európai vizsgálóbíró. Mit akar tenni ezt illetően a biztos úr? Egyetértek Valcsitis úrral azt illetően, ami a főigazgató kinevezését illeti. Tudatában vagyunk annak mert most is, hogy milyen problémák merülnek fel a kinevezéssel kapcsolatban, hiszen a volt főigazgató elhalálozott, és nagyon fontos az Európai Parlament szerepe, valamint a főigazgató szerepe valamennyi eljárási folyamatban. Kérdés az, hogy a közvélemény felé hogyan kívánják közvetíteni a majd kialakítandó garanciákat, az eljárásokat illetően, és az átláthatóság is nagyon fontos. Köszönöm, hogy az elnök. Einhaken bei das, was Frau... Köszönöm szépen, szeretnék röviden csatlakozni ahhoz, amit Gressle asszony mondott, hogy csak 7% kell az esetek vérződik bíróságon. Ennek ugye több oka is lehet, az egyik az, egyik része az ügyészségek, az oka, a másik oka pedig az Olaf. Nem tudom, hogy tud esetleg még további indokokat mondani ahhoz, hogy miért csak 7% labda a bíróságon, illetve a 3.3-hoz szeretnék még hozzászólni, ez pedig a Olaf vizsgálatok nyilvánossága. Ugye több esetben történt korábban olyan, hogy a sajtó hamarabb értesült vizsgálati eredményekről, mielőtt azt az, adott, az, az érintett emberek tudták volna. Na most ezt szeretne érdekelni engem, hogy milyen belső szankciók, illetve mechanizmusok vannak jelen pillanatban, illetve a jövőre milyen, ilyen, ilyen szankciókat terveznek ezek, ennek az elkerülésére. Köszönöm. Szárazó Bóloris pont. Köszönöm, biztos úr. Válaszolhat, kérem. Uh, thank you, Mr. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. Ezek sokkal inkább állítások voltak, mint konkrét kérdések, úgyhogy néhány szót szeretnék szólni. Ez, ez a témához kapcsolódóan. Először is ugye bemutattam a, ezt a vitaindító tanulmányt, elmondtam a javaslatokat, amik a parlament és a tanács részéről érkeztek, ez az első lépés, és a következő lépések pedig azt kellene, hogy legyenek, hogy megvitatjuk konkrétan azokat a lehetőségeket, amelyeket javasoltak, és amelyek ebben az anyagban benne vannak. Úgyhogy meg tudom erősíteni azt, hogy azok az ügyek, amelyeket a, a képviselők itt felvetettek, tehát hogy az OLAF és a tagállamok kapcsolata, a parlament és a tanács részvétele a bizottságban, illetve ugye ez a felülvizsgálati tanácsadó vonatkozó ügyek, és más ügyek is benne vannak a vitaindító tanulmányban, és konkrét megoldási javaslatokat is megfogalmaz. Az anyag arra vonatkozóan, hogy hogyan kezeljük ezeket a dolgokat, tehát nyitottak vagyunk a vitára, készek vagyunk arra, hogy erről beszélgessünk, és azt hiszem, hogy ez a közös célunk is, hogy az Olafot egy hatékony intézményé tegyük, és ami pedig a Gressle asszony által ismertetett számokat illeti, például, hogy, ez, hogy a nyomozások 7%-a végződik bíróságon, a valós szám valószínűleg magasabb akkor, hogyha figyelembe veszük azt, hogy bizonyos vizsgá, nyomozások hát hosszú ideig tartanak, tehát nem minden nyomozást tudnak hogy azonnal lekö, lezárni, vagy hát folytatni az egyes tagállamokban. De persze a nyomozásoknak a az időtartama is egy kérdés volt, és itt mi nagyon konkrét és nagyon szigorú követelményeket javasoltunk az Olaf számára. A felügyelőbizottságra vonatkozóan is voltak javaslataink, illetve a felügyelőbizottság az egyes nyomozásokat szigorúan nyomon fogja követni, és az azt is fogja jelenteni, hogy az Olafnak világosan el kell magyaráznia, meg kell indokolnia azt, hogyha adott esetben egy, egy nyomozás hosszabb ideig tart, mint tervezett. Ugye 12 hónap a, az a időtartó, amit most javasoltunk ebben az anyagban. Ami az Európa és a Jorgyászta való együttműködést illeti, azt is javasoljuk, hogy a módosított rendelet szövegében legyen egy olyan kitétel, hogy bármilyen európai intézmény, vagy bármilyen európai testületnek legyenek eh, eh, rendelkezései a jogszabály, jogszabályban, amely előírja azt, hogy az OLAF és az adott intézmény között milyen együttműködés eh, lehet, illetve kell, hogy lennie. Az Európa és a Eurojust esetében egyébként ezek a rendelkezések már élnek, tehát már van megegyezés a, az olaffal, az együttműködésnek a feltételeiről. Az Europol esetében ez még folyamatban van, és mivel a Europol esetében megkövetelik azt, hogy administratív folyamatok, folyamatok legyenek ebben a tekintetben, ezért ezt most szeretnénk más intézmények esetében is kiterjeszteni. Ami pedig a bizottság szerepét illeti. Az anyagban látható, hogy azt javasoltuk, hogy a felügyelőbizottságnak a szerepét erősítsük meg, és természetesen a bizottságnak, tehát a felügyelőbizottságnak hozzá kell férnie azokhoz az információkhoz, amelyek szükségesek a funkcionájának a betöltésére, és annak a biztosítására, hogy a nyomozás a nyomozásról szóló tájékoztatás az meglegyen, illetve, hogy nagyon alaposan történjenek ezek a kivizsgálások, illetve nyomozások. Ugye éppen ez volt a probléma korábban, hogy az Olaf nem volt annyira független, amikor vizsgálatokat folytatott. Hát erre vannak javaslataink az anyagban. Volt továbbá kérdés a folyamatban lévő főigazgató kinevezésével kapcsolatosan. Csak szeretném azt megemlíteni, hogy a folyamat az megfelelőképpen halad, és most vannak olyan folyamatok, amelyeket a bizottságban már elkezdtek, bár a felügyelőbizottság is részt vesz mindenben. És a parlamentnek a, a szerepvállalása a roadmap szerint szeptember 20-ára tehető, datálható, tehát idén szeptember 20-án lesz a, fő, a főigazgató kinevezése, amikor tehát az Olaf főigazgató jelölteket meg, meginterjúolják. És ezek után fog történni a tanácsban és a parlamentben a véleménycsere, akkor tehát, amikor már a jelöltekkel megtörtént a kapcsolatfelvétel, Röviden tehát így szerettem volna válaszolni a felvetett kérdésekre. Jégelszle asszony is említette azt, hogy az Olaffal kapcsolatos jogszabályalkotás esetében az elnökségeknek milyen fontos szerepük van, ugye a belga elnökség után következik a magyar, majd a lengyel elnökség, de azt gondolom, hogy mindenképpen sikerülni fog ennek a folyamatnak a beindítása, tehát a jogszabály jognak a módosításának a beindítása, és hogy a parlament és a tanácsban folytatott viták, a bizottságban folytatott viták után akkor valóban be fog indulni a folyamat. A néppárt, az EPPO-nak e a, a, és a, és a a kapcsolatára vonatkozóan is volt egy kérdés. Említettük a tanulmányban, hogy véglegesíteni kell a jogalkotási folyamatot, ami a jogszabályok, az alapra vonatkozó jogszabályok módosítását illeti, és hogy az olafot szeretnénk egy hatékonyan működő intézményé tenni. És az IPPO ügy lesz a következő lépés a munkánkban. Azt tudom mondani, hogy szoros együttműködésben dolgozunk Reding alelnök asszonya a bizottsági munkaprogramban vannak különböző akciók, tervek 2012-től és 2013-ra betervezve az IPPO-val kapcsolatban, úgyhogy most készítjük elő ezeket a vitákat, azokat a vitákat, amelyek az IPPO-nak a szerep, EP-re vonatkoznak, illetve, a, illetve az Olafra. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy még kicsit korai lenne konkrétan meghatározni azt, hogy mi, hogy mi legyen a, az Olaf és az IPPO-nak a kapcsolata. Tehát azonban mindenképpen vitatitákat kell majd folytatunk erről a kérdésről a parlamentben és a tanácsban is, hiszen ez egy nagyon érzékeny ügy, és közös megoldásokra van szükség. Köszönöm szépen! Honorable Patricia. Köszönöm. Patricello úr következik. Köszönöm, elnök úr. A következő alkalommal szeretnék hozzászólni, mert azt hittem, hogy szót kért, mondja az elnök, Greszle asszony következik. Köszönöm szépen. Biztos úr, Ez a, ez a parlament már kidolgozta a sok témához álláspontját. 2008. novemberében volt az első olvasat. Két éves születésnapját ünnepli meg ez az első olvasat, mert tavaly volt az Olaf tíz éves születésnapja, és fogadást kötöttem, hogy fogadni mertem volna arra, hogy a 20. születésnapjára sem lesz átdolgozva a jogalapja. Nem szeretném, hogyha ilyen hosszú időtávlatban gondolkoznánk olyanban, ahol nagyra tartom azt, hogy az intézményt építsük be, de mi már elmondtuk a véleményünket. De most még egy ilyen kérdéskör kapcsán megint elmondjuk a véleményünket, akkor lehet, hogy más lesz egy-egy részlet, de szerintem alapvetően képesek vagyunk arra, hogy a fő irányt tartsuk, amellett szólnak érvek. Én nem szeretném, hogy a tanácson belüli viták beszűrődnének a parlamentbe azon az alapon, ha ők nem tudják, mit csináljanak, akkor mi se tudjuk. Nos, hát ez nem lenne jó. Jó lenne, ha ezeket a problémákat elemezve, érdeklődő olvasók számára 11 munkadokumentumot készítettem én, 11 darabot az Olafról, a bizottságunk honlapján találhatóak. Nagyon szívesen elküldöm minden érdeklődő olvasónak ezt a 11 darab dokumentumot. Nem szeretném, ha örökké való tartó reformokról szólnánk, mert a végén nem lesz semmi. Az igazi probléma, hogy a tanács nem hajlandó tovább lépni, és ez fenn fog maradni. Szeretném, ha azon gondolkoznánk, hogy hogyan lehetne a tanácsi blokádot lebontani. Szerintem nem lenne jó, ha a blokádot úgy építenénk le, vagy a barikádot, ha úgy tetszik, hogy mi is barikádot építenénk. Jó lenne, ha célzottan kezünkbe vennénk a dolgot, elindítanánk egy jogalkotási folyamatot, ön egy javaslatot terjesztett elő, mi ezt módosítottuk, ha ön egy új, módos, új javaslatot terjeszt elő, és mi megint módosítjuk, majd megint két évet kell várnunk. Aztán még semmit sem nyertünk. Lényegileg a reformot illetően, mert a tanács biztos nem fog akarni akkor sem. Szerintem a meglévő jogalkotási bizottsági javaslat alapján a tanácson üljünk össze, és nézzük meg, hogy mit lehet tenni. Szerintem vannak prioritások, amelyeket azonnal meg tudunk valósítani, talán a tanácsot is meg tudjuk nyerni az ügynek, az Olaf főigazgatót. Jó lenne, hogy adjunk neki egy helyettest, mert láttuk, hogy valóban a jogalapban hiányosságok vannak, például ebben a hierarchiában. Nem szeretném, hogyha hagynánk, hogy rá rábeszéljenek minket arra, hogy új jogalkotási indítványt vezessünk be. Megint időt nyernénk, és nem tudnánk évvégig lezárni. Ez önnek is rossz, és nekünk is rossz. Én azt szeretném, mindig is az volt a vita célja, hogy a most meglévő jogalkotási javaslat alapján dolgozzunk, a mostani alapján indítsuk be a tanácssal történő tárgyalásokat. Nos, a második pont. Egy kicsit sokkal engem az, amit mondott a főigazgató kiválasztásáról. A jogalapban az szerepel, hogy consultation, consultation, harmonizálás, nem konzultáció. Nem tudom, hogy fordítási hiba az angolban, minden más nyelv azt mondja, az eredeti szöveg német volt annak idején, tíz évvel ezelőtt, és koncertírung van németül, tehát harmonizáció. Az angolban lehet, hogy rosszul került be a consultation, a konzultáció. Legutóbb öt vagy hat jelöltünk volt, meghallgattuk őket, és ezekhez szóltunk. Nem szeretném, hogy két-három embert kapunk, na most aztán már lássatok neki alapján. Én azt szeretném, hogy a legutóbbi eljárástól nem térnénk el. Nincs is ok arra, hogy ettől az eljárástól eltérjünk. Ez lenne a második kérdésem, kérésem. A harmadik az, á, az európai államügyészt illeti. Hogy is kezeljük ezt a kérdést? Ez egy nagyon fontos kérdés, az európai államügyész funkciója. Én aggódom amiatt, hogy ha az európai államügyészt várjuk, akkor nézzük szépen a galambot a tetőn, és nem lesz egy veréb sem a kezünkben. Ez egy német mondás, hogy jobb egy veréb a kézben, mint egy galamb a tetőn. Nos, hát a galambot nézzük. Szerintem ne várjuk ezt a mega szuperstruktúrát. A Lisszaboni szerződés európai államügyész kapcsán az Eurojustról szól. Az Olaf a nagy vesztese a Lisszaboni szerződésnek szerintem. Ha egy új európai struktúrát teremtünk, amely nem működik, akkor két működésképtelen struktúránk van, ahelyett, hogy lenne egy működőképes. Nem azért, mert annyira szeretem az Oláfot, de szerintem tíz éve mindenkinek jogos követelései vannak Olaffal szemben, hogy működjön már végre. És nem szeretném, hogyha az oláf problémáit csak elnapolnánk, aztán valami nagy európai államügyészi struktúrába beépítenénk. Köszönöm szépen! Grazie. Io volevo aggiungere. Köszönöm. Jó magam is szeretnék mindez észrevételt fűzni. Világosan kitűnik a politikai szándék valamennyi frakció részéről a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságon belül nem csupán azt illetően, hogy egy önálló alapot őrizzünk meg, amelynek nagyon jelentős szerepe van intézményként, hanem azt is szeretnénk, hogy ennek az intézménynek a szerepe a megerősödjön. Két nagyon fontos látogatást tettünk Görögországban, illetve Horvátországban, amikor is eh, ezt Görögország egyébként a pénzügyi gazdasági válságon keresztül is megmutatja, hogy nagyon erős a korrupció számos európai tagállamban. Tehát azt hiszem, hogy az OLAF eh, képe, kapacitásait nagyon jelentősen erősíteni kellene. Tehát éppen az uniónak, illetve az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek védelméről van szó, és az nem csupán a csalás elleni küzdelmet jelenti, hanem a korrupció elleni fellépést is, és ne feledkezzünk meg arról, hogy mi történt az elmúlt években, amikor is a szervezett bűnözés rálelt a közpénzekre, a közkiadásokra, és ezt remek alkalomnak találta arra, hogy nyerességet érjen el, és meggazdagodjon, oly módon, hogy az intézményekbe, az európai intézményekbe is beszivárgott hiszen a közpénzek kezelése azt jelenti, hogy eközben az intézményekkel is kapcsolatba kerülnek, tehát itt a demokratikus rend alásásáról van szó az Európai Unió adott országaiban. Az Olaf egyszerűs erősítése tehát arra irányul, hogy elkerüljük azt is, hogy az a vita, amelyet természetesen meg kell nyitnunk az európai ügyészről, illetve az eurós justról, az ne ahhoz vezessen, hogy az alapot második szintre sűjesztjük. Volt, még, volt már néhány informális találkozóm a Libe beli kollégákkal, és néha az volt a benyomásom, hogy megpróbálják marginalizálni az alapszerepét. szerepét azt hiszem, hogy szükség van az európai ügyészre. Ez egy nagyon fontos célkitűzés, ezen mindannyiunknak dolgozniunk kell, de ma hasonlóképpen szükségünk van egy erősebb alapra is, amely egy közelebbi projekt az Európai Ügyészhez képest is. Természetesen várjuk az Európai Bizottság javaslatát, és mi a parlament is dolgozni fogunk azon, hogy jogalkotási javaslatot dolgozzunk ki, amelyek a különböző intézményeket harmonizálják mert azt hiszem, hogy a polgárok átláthatóságot kérnek tőlünk az európai alapokkal kapcsolatban, és éppen az ezzel kapcsolatos problémák az okai annak, hogy az Európai Uniótól nagyon sok országban elfordultak a polgárok. Éppen az, hogy hogyan kezeltünk több milliárd eurót a közpénzeket illetően. Nos, azt hiszem biztos úr, hogy ma megfigyelhette, megtapasztalhatta, hogy számíthat az Európai Parlamenten belül a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság hozzájárulására, a kritikus hozzájárulására, hiszen mi mindig is síkra fogunk szelni azért, hogy az alap maradjon független, hiszen nagyon kényes a szerepe, de amellett is vagyunk, hogy legyen erősebb ez az intézmény, és konkrét fellépésekkel járuljon hozzá az önök ön által ma jelentett célokhoz. Geyer kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Semeta biztos úr, nagyon szépen köszönöm a dokumentumokat, hogy benyújtotta őket, előterjeszte őket, és le a kalappal, mert valóban betartotta a munkatervet, betartotta a szavát, amit itt adott nekünk a bizottságban, elkészítette ezt a tanulmányt tehát. Ha megengedi, a kollégák megjegyzését nem fogom megismételni, hanem szeretnék azon kijelentésére visszatérni, ami a főigazgató kiválasztását illeti, és ha megengedi, a meglévő dokumentumokkal szeretném összefüggésbe hozni az ön kijelentését. A német fordításban az szerepel, hogy szeptember 20-án lenne egy jelölt, utána pedig azt mondta, hogy lesz egy lista. Szeretném öntől hallani, hogy most egy jelölt lesz, vagy pedig egy lista. Elszólta magát véletlenül, hogy egy lesz, már megvan, vagy pedig valóban egy lista van? Vagy pedig te több jelölt van-e? Egy úgynevezett shortlist, tehát a potenciális jelöltek listája. Azt hiszem, hogy ennek a bizottságnak a szerepe ebben az eljárásban ami az ideglenes igazgató kienevezését illeti, hát ezt már megvitattuk ezt a kérdését. Amit Gressle asszony mondott, a konzultáció és a koncertáció, tehát a harmonizálás. Most a koordinátülésen követeltük ezt a tisztázást. Szerintem egyértelmű a mi álláspontunk, minket nem, hall, nem meghallgatnak, hanem együtt döntünk. Tehát nem konzultálni kell velünk, hanem meghallgatni a véleményünket. Tehát eh, minél kevesebb jelöltet állítanak, ironikusan szólva, vagy természetesen két jelöltnél más az eljárás, mint négy vagy öt jelöltnél. Hogy kicsit viccelődve fogalmazzak. Nos, én úgy tudom, hogy az eljárás viszonylag előre haladott, a kiválasztás eljárás már mint, és két hetel ezelőtt 11 jelölttel interjút folytattak. Szerintem vagy meghallgatást, szerintem most a közeledünk a végcélhoz, amikor is mm, elegendő számú jelölt áll rendelkezése és bemutatható itt a bizottságban. Szerintem nagyon is észszerű lenne, és szeretném az ön véleményét hallani ezek kapcsolatban, tehát szerintem nagyon jó lenne, ha a jelölteket részletesen kikérdezhetnénk arról, hogy ők hogyan állnak a meglévő parlamenti álláspontok kapcsolatban, és milyen kiegészítő javaslataik vannak az ön tanulmányához. Szerintem ez nagyon is hasznos lenne, amely egyrésztről az eljárást nagyon is átláthatóvá tenné, mert világos elképzelésünk lenne azzal kapcsolatban, hogy az Olaf melyik irányban halad tovább, a mi döntésünk nagyon is világos alapokon alapulna, és úgymond a jelöltek kreativitását is értékelhetnénk. A legnagyobb mértékben. Köszönöm szépen. Grazie molte. Köszönöm szépen. Még egyszer megadom a szót szemet a biztos úrnak, hogyha záró észrevételket akar az elhangzottakhoz fűzni, aztán átérünk a napirend következő pontjára. Köszönöm szépen. Hát, ha megengedik, az utolsó kérdéssel kezdeném, és tisztáznám a helyzetet. Igen, egy listát kapunk, potenciális jelöltek listáját. És kérdéseket tehetnek fel minden jelöltnek, akik felkerültek erre a listára, a végső listára. Nincs ezzel semmi gond. Most, ami az eljárást illeti, hogy mondjam, egy formálisabb eljárás következik. Most azt nézzük meg, hogy a jelöltek hogy felelnek meg a formai követelményeknek amelyek szerepelnek az álláshirdetésben, vagy a pályázatban. Nos, jelenleg mostani helyzetben a CCN eljárást nem folytattuk. Bármilyen más jelölt, aki benyújtotta jelentkezését, a CCN eljárás során előkerülhet, tehát éppen ezért kell véglegesítenünk ezt a bizonyos eljárást, annak érdekében, hogy ezt a listát, a valódi végső listát véglegesíthetjük. És az utolsó körös jelöltek listáját szeretnénk véglegesíteni, aztán természetesen a folyamatba bevonjuk a parlamentet és a tanácsot is a kiválasztási folyamatba, és én úgy gondolom, mint önök is, hogy Valóban átlátható eljárás kell, annak érdekében, hogy garantálhatjuk, hogy a legjobb jelölt kerül majd kiválasztásra az OLAF főigazgatójaként, hiszen közös érdekünk, hogy valóban a legmegfelelőbb ember kerüljön a megfelelő helyre, és hogy garantálja a jól működő intézményt. Ami Greszle asszony aggodalmát illeti, vagy aggájait, az egymás követő eljárásokat illetően biztosítatom őt arról, hogy nem gondolkozom azon, hogy új javaslatot készítenék a bizottság nevében. Nem lesz új javaslat. Mit is kell tennem? Nos, hát az önök reakciói alapján, amelyeket megfogalmaztak a dokumentumok, dokumentumommal kapcsolatban azt kell ugye frissítenem, aktualizálnom, 2006-os javaslathoz képest módosított javaslatom módosítását kellene ugye prezentálnom. Nekem is érdekem, hogy mielőbb ezt a munkát elvégezem, és ha hatékonyan tudunk együttműködni, akkor azt gondolom, hogy lehetséges az, hogy ezt a, az aktualizált javaslatot az év végéig be tudom nyújtani, és az összes eljárást le tudjuk zárni a következő év folyamán. Nem lennék annyira pessimista, mint ön. Azzal a a kapcsolatban, hogy mi is a helyzet a tanácsban. Én már tudom, hogy a tanács szándéka tehát a tanácsi munkacsoport szeptember 28-án ül össze, éppen azért, hogy erről a tanulmányról tárgyaljon. És minden erőfeszítését, erőfeszítést megteszek annak érdekében, hogy a tanácson belüli folyamat és eljárás minél gyorsabb legyen és hatékonyabb, annak érdekében, hogy tőlük is megtudjuk a véleményüket ezzel a bizonyos tanulmányal kapcsolatban minél előbb szeretném belőlük úgymond kiszedni. Most aztán, ami az EPPO-t illeti, egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy most az Olafra összpontosítsunk, és véglegesítsük a rá vonatkozó jogalkotást, si módosítást mielőbb, tehát zárjuk le ezt a folyamatot, de ez nem azt jelenti, hogy előkészítő munkálatokat nem hajthatnánk végre az EPPO esetében, hiszen ez egy hosszadalmas folyamat, nagyon sok munkát igényel. Nagyon sok vitát kell folytatni, nagyon sok megállapodást kell kötni a tagállamok, a különböző érintettek között. Tehát én úgy gondolom, hogy bizonyos előkészítésre szükség lesz ezen a területen, de nyilván én is az Olaf rendeletre összpontosítok, és minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy véglegesítsük ezt a dokumentumot, ezt a dossziét, ahogy tetszik, és elnök úr az önszavaira reagálva, igen, a korrupciós ügy nagyon fontos téma, ezt is megértem, és ennek is tükröződnie kell a rendeletben, az OLAF rendeletben, és az Olafnak foglalkoznia kell a korrupciós ügyletekkel is, ugyanúgy, ahogy foglalkozik csalási ügyletekkel. Nos, hát röviden ezt akartam elmondani összegzésképpen, és remélem, hogy az önök, önök gyorsan reagálnak majd erre a tanulmányra is, és ha szükségük van rám, mindig is szívesen állok az önök rendelkezésére, szívesen kitérek néhány részletre, amely a tanulmányban szerepel, hiszen nagyon sok részletes kérdést tárgyal ez a tanulmány, amely nagyon fontos, és lehet, hogy további eszmecserére, véleménycserére szükség van, én mindig nagyon szívesen állok az önök és a bizottság rendelkezésre. Köszönöm. Grazie, pure noi siamo... Eh, Köszönöm, mi is készek vagyunk arra, hogy részletesebb eszmecserét folytassunk a módosító javaslatról. Most pedig térjünk át, köszönetet mondok biztos úrnak, és üdvözlöm önt, most pedig áttérünk a napirend hetes pontjára, minek témája a 2008 évi mentesítés Európai Rendőr Akadémia. Meg is adom a szót Matthew asszonynak, tessék. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen. Nos, a parlament, az Európai Parlament 2010. május 5-i döntését követő dokumentum, amelyben elnapoltuk a CEPOL, az Európai Rendőr Akadémia mentesítését, mert javítani kellene lényegesen a pénzügyi gazdálkodását, a költségvetési gazdálkodását ennek az ügynökségnek. Az Európai Parlament több vizsgálatot végzett, és több vizsgálatot végeztünk, és ez szerepel az önök által a plenáris ülésen elfogadott állásfoglalásban, amely 2008-as mentesítése kapcsolatot. A SZEPOL igazgatójától, az új igazgatótól, aki február 16-a 2010 óta van ebben a funkcióban, egy adminisztratív több éves 2013 közötti cselekvési tervet kellett kitolgozni, és a legutóbbi, a legutóbbi dokumentumot csak 2010. július 6-án kaptuk meg. Most pedig szeretnék Bonfi úrhoz fordulni. Úgy láttam, hogy itt van, a SZEPOL igazgatójához szeretnék kérdéseket intézni. Tisztelt igazgató úr! Az állásfoglalásban, amely a mentesítés elnapolásáról szól, az Európai Parlament azt kéri ettől a rendőrakadomiától, hogy az Olaf vizsgálatait követően módosítsa gazdálkodását. A vizsgálat eredményeit nem közölték a parlamenttel, és szeretném megtudni, hogy miért nem. Második dolog, arról tájékoztat engem az igazgató tanács elnöke, a CEPOL igazgató tanács elnöke, hogy az Olaf vizsgálatát követően semmilyen fegyelmi eljárást nem folytattak a hibás, a hibákat elkövetőkkel szemben. Kérem szépen, erről is tájékoztasson, mi történt ezzel a helyzettel. Más részről, ami a pénzügyi gyakorlat javítását illeti, a SZEPOL 2010 júniusi tájékoztató dokumentumában az szerepel, hogy 2010. május 12-én azt javasolta, hogy két nap továbbképzést tartson a SZEPOL személyzetének, amely feladatok elvégzésre vonatkozik és a pénzügyi körforgásra, elszámolásokra. Ez egy nagyon fontos továbbképzés, megvalósult, kérdezem. Harmadik kérdés. Az állásfoglaláshoz csatolt ö, függelékben az szerepel, hogy a jelenlegi számítógéprendszert módosítani kell, ami a 2009-es számviteli pénzügyi elszámolási rendszert életi, erről készült-e valamilyen publikáció, aztán a külső auditorok által készített jelentés hozzáférhető-e Megadom önnek a szót, aztán a második kérdéskör következnek, kérem. Grazie, diamo la parola. Köszönöm. Megadjuk tehát a szót a CEPOL igazgatójának, tessék. Dear Excellencies, ladies and gentlemen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is szeretném kifejezni hálámat, hogy lehetőségem van itt a parlamentben beszélni, és hogy a, az aktualizált jelentést bemutathassam, illetve hogy válaszolhassak azokra a kérdésekre, amelyeket kaptunk. Hagyjaim és uraim, először is engedjék meg, hogy bemutassam nagyon röviden azt a helyzetet, ugye, hogy elmondták, hogy február 16-án 16 óta vagyok én főigazgató, azelőtt pedig 30 évig dolgoztam a rendőrség kötelékében Magyarországon, az utcai rendőrként kezdtem, és utána a Nemzeti Rendőrség főigazgató helyettese voltam. Az elmúlt időszakban pedig különböző nemzetközi projekteket, projektekben vettem részt. Mielőtt átvettem, a feladatomat megkezdtem, alaposan megvizsgáltam a helyzetet, és, úgy, és nem volt túlságosan rózsás a helyzet. Új menedzsmentet kellett alkalmaznunk, válságmenedzsmentet kellett először vezetnünk, különösen a pénzügyi menedzsment és az adminisztráció területén. Ami pedig a konkrét kérdések, illeti a következőket szeretném elmondani. Az Olaf nyomozás nem azt a nyomozások az eredményeit nem tették közzé, tehát az Olaf nyomozás eredményei eredményeihez nem fér hozzá az Európol igazgatója. Ami, tehát az, az Olaf nyomozás eredményeiről szóló vita az csak a, szava, a szavazati joggal rendelkező tagok körében folytatott. A titkos nyomozás pedig a, a CEPOL igazgatója szempontjából ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy együttműködő, együttműködőek voltunk, ami pedig a pénzügyi menedzsmentet illeti, a konkrét kérdéssel vonatkozóan. Ugye a teljes személyzetnek két nap tréninget biztosítottunk, és ez két lépésben történik. Az első lépés az a június 17 e volt, részt vettek a itt a, itt a pénzügyi résznek vezetője is a, a Home Affairs főigazgatóságról részt vett, illetve a Szepol menedzsmentje. A második lépést pedig ezen a héten lesz, 15, július 15-16-a, ez egy kétnapos esemény, és ebben benne lesz a a tervezés, a, program, a, a programozás és a, és a pénzügyi ö, költségvetési tervezés, és az EU legjobb EU gyakorlatokról is szó lesz. A tréning első napján tehát lesz a tervezési ülés, ez egyfajta keveréke ezeknek a, ezeknek a dolgoknak. A szolgálat részéről, a bizottság részéről, illetve a igazgatóság vezetős, vezetője lesz ott, és um, ők fogják bemutatni a tervezést. A második nap folytatjuk a tevékenységünket speciális csoportokban, annak érdekében, hogy a pénzügyi tervezés és a programozás 2012 és 2011-re legyen a téma. Ami pedig az auditorok riportjait illeti, ő, ez van hozzáférés. A 2009-es számlák és a, a Apple-nak a, az átmeneti nyilatkozatát elfogadták, elfogadta a számvevőszék az előzetes információ alapján, de és azt mondják, hogy a Szepol esetében ez, vagy a történetében ez volt az első uh, ilyen eset. Szeretem kérdezni, hogy folytathatom-e a riportnak a rövid összefoglalójával, vagy rögtön tegyek át a kérdések megválaszolására. Esetek többet mondana? Többet mondana a számbevőszék 2009-es éves jelentéséről. The European az Európai Számvevőszék az első field auditot március 8 és 9-én végezte a CEPOL-nál. A, a Cepolnak a, a, az átmeneti nyilatkozatára közön, és azt találták, hogy a, a CEPOL esetében jelentős hibákat találtak, és ez nem elfogadható ezen a ponton. Ezért kezdtünk nagyon aktív munkába a, az átmeneti számlák tekintetében a, a különböző a tanácsadóknak a megbízásával a humán erőforrás részleget is bevontuk annak érdekében, hogy hogy megtaláljuk a hiányosságokat, amelyeket az ellenőrzék állapított meg. Ezután az intenzív munka után a, a már javított verziót adtuk be a számvevőszéknek. Ők egy második auditot végeztek el Brenszélben, június 28-a és július 2-a között. A számvevőszék e, azt találta, hogy a SEPOL a megfelelő most már megfelelő anyagokat nyújtotta be, és megfelelően járt el. Köszönöm. Alors, monsieur le directeur, en 2008... ban 2,7 millió előirányzatot átvitt a következő évre. Milyen intézkedést tettek annak érdekében, hogy ezt a helyzetet korrigálják? A fel nem használt előirányzatokat az év végéig ezeket tartalék tevékenységekre fogják fordítani. Ez megfelel az ön stratégiának? Aztán milyen intézkedéseket hajtottak végre a betervezett tevékenységeket töltő előnyzatok kiadását? Ami a tagállamok részvételét a szepol tevékenységben illeti, az elmúlt három évben csökkent a tagállamok részvétele. Milyen konklúziókat vontak le ebből, és mit gondol a szepoly mandátumot nem kellene kibővíteni ebben a közegben, ebben a kontextusban. Az Európai Parlament az átláthatóság növelés érdekében azt szeretnénk, ha készülne az igazgató tanács listájáról a honlapon részletes lista. Ezek az információk nem férhetők hozzá az ügynökség honlapján, nem szerepelnek az ügynökség semmilyen tevékenységi körei között, megmondaná nekem, hogy miért nem szerepel ez a lista a honlapon, hogy hogy kívánja korrigálni, orvosolni? First of all... Először is úgy szintén meg kell mondani, hogy a CEPOL költségvetési tervezése nem volt megfelelő. Ez azt jelenti, hogy a különböző tevékenységei a Szepolnak kicsit túl lettek tervezve. Ezek pedig ahhoz vezettek, hogy az év végén nem költöttük el a teljes rendelkezésre álló pénzt. Ez nem csak 2080 volt így, hanem már az kezdetektől így van, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ezt ezt a fajta alulköltést nem lehet e, év végéig teljes mértékben felszámolni, de remélhetőleg azért fogunk tudni e, haladni ez ügyben. A pénzügyi e, szabályzat alapján az el nem költött, az idén el nem költött pénz, azt át lehet vinni a következő évre, és el lehet költeni úgy, hogy a tervezetnek a költségvetések megfelelően legyen. Tehát semmi más célra nem lehet, és nem is fogják felhasználni ezt a pénzt. Tehát a rendőrakadémia nem volt abban a helyzetben, hogy az átvitt, 2008-ról átvitt pénzt azt realokálja, és ugyanaz a helyzet 2009-ben is, az átvitt pénzt azt a előző év ben megtett elkötelezettség alapján lehet elkölteni. És valóban van egy elképzelésünk arról, hogy hogy lehet ezt a helyzetet kezelni. A CEPOL egyrészt az administratív kapacitását szeretné növelni, ezért a jelenlegi struktúra át tekintése után a vezető testülethez benyújtottam egy új szervezeti javaslatot. Az igazgatóság fog ezzel foglalkozni és az auditorok javaslatait figyelembe fogja venni, mint a számvevőszék, mind a belső ellenőrzési szolgálat ide tartozik. Ez azt jelenti, hogy a, a SZEPOL titkárságnak a munkáját segítik. Ez egy kis ügynökség, és, és túlságosan decentralizált a pénzügyi menedzsment rendszer. Tehát január 1-én a SZEPOL-nak, a szepol már lesz egy pénzügyi osztálya, és ez pedig lehetővé fogja tenni a menedzsment számára, hogy egy megfelelő monitoringot, egy megfelelő áttekintést tudjon tenni a teljes költségvetésről. Illetve azt is, hogy a, a legális pénzutalásokat meg tudja tenni, és ezzel többet fogunk tudni költeni. A 2010-es évre vonatkozóan pedig a tervezési fázisban már a különböző tevékenységek historikus adatait próbáltuk felmérni, annak érdekében, hogy többet tudjunk költeni a költségvetésünkből. Ami pedig a tréningeken való részvételt illeti. Az Apple hálózat folyamatosan elemzi a tagállamok részvételét a különböző eh, CEPOL tevékenységekben. És igaz, hogy igaz az, hogy ö, eh, csökkenő tendenciát látunk a részvételekben, és ennek a következő az oka. Egyrészt az, hogy a különböző tréningeket ö, eh, aktualizálni kellene, a tréningeknek a témáját ö, frissíteni kell. Ugye itt van a Lisszaboni szerződés közben elfogadták a Stockholmi program, az aktuális Stockholmi program tevékenységi terve, integrál, integrált biztonsági stratégia. Ezek azok az ügyek, amelyek a szepolt új irányba állítják. Ez azt jelenti, hogy az új tervezési struktúra keretében 2011-ben az Apple-nak már az aktualizált tréninglistát be kell mutatnia az, a, a biztonsági előírásoknak megfelelően. Ami a, a vezetőtestületre vonatkozó kérdéseket illeti. Szeretném, szeretnék tájékoztatni arról, hogy hogy minden SEPOL döntést megjelent, megjelentünk a weboldalon. Nem csak a, a vezető testület esetében van ez így, hanem a, az összes uh, agenda uh, téma uh, mind, mind, elérhető, amelyet a különböző munkacsoportok tárgyalnak. Ami pedig a vezető testület vagy igazgatóságnak a, a, neve, a tagjait illeti, ők döntöttek úgy, hogy ezt nem hozzák nyilvánosságra, mert az összes ilyen a Europol, a Frontex, egyéb ügynökségek sem hozzák nyilvánosságra a testület tagjainak a nevét. De ezzel együtt igaz, hogy megfelelő transzparencia tapasztalható a weboldalon, és minden elérhető. Köszönöm szépen. Grazie. Sono... Köszönöm. Hozzá kívánom más is szólni. Nincs más. Tessék, Reszle asszony. Halljuk még az Olev képviselőt, hogy mi a helyzet, az szeretem volna az európai számvevőszékről is hallani, szeretném tudni, hogy mi történik 2009-ben. Itt van még az esetleg a bizottság belső auditorát, belső ellenőrét is meghallgathatnánk. Sí, prego. Tessék, az Olaf képviselője. Oui, je, je vous remercie. Nagyon szépen köszönöm elnök úr a szót, tisztelt Greszle asszony. Az Olaf, mint önök is tudják, egy jelentést készített, több konklúziót tartalmaz, a szabálytalanságokról, amelyeket megállapítottak a Szepol amely több embert érintő szabálytalanságokról szól, illetve arról, hogy milyen pénzügyi költségvetési stratég, struktúrákat állítottak fel. Ezt a jelentést lezártuk egy fegyelmi ággal, és ugye, hogy az új igazgató is említette, hogy semmilyen szankciót nem vezettek be az érintettekkel szemben. Ezt a dokumentumot, mint önök is tudják, eljutattuk a brit igazságügyi hatóságokhoz, akik jelenleg vizsgálják ezt a dossziét, a kérdést, tehát ez a dosszié függőben van, a brit hatóságok vizsgálják, tehát folyamatban lévő. Nyilvánvalóan így nem tudok több információt adni erről a témáról, folyamatban vagy. Aztán van még a pénzügyi ág, a pénzek, tehát a fedezése, hogy is mondanám, hogyan lehetne visszakövetelni, behajtani, itt igazából a pénz behajtásáról van szó, a behajtási folyamatról reméljük, Örülök annak, hogy arról szólhatok, hogy a dolgok úgy tűnik, hogy előre haladnak, ez nagyon jó. Remélem, hogy be tudjuk hajtani a teljes összeget, és reméljük, hogy a struktúrát fel tudjuk állítani. Ami az új igazgató urat illeti, azt mondta, ugye, hogy a helyzet, amelyet megörökölt, nem volt őszintén szólva ragyogó, ezek olyan dolgok, amelyeket tisztázni kell, és amelyek megerősítik a konklúziókat. Azért hagyjuk a templomot a falu közepén. A, a a templom az egy olyan hely, amit ott kell hagyni a szemvitel esetén. És ami az Olaf jelentést illeti, azt szeretném mondani, hogy az igazgató tanács elé került ez a jelentés, és természetesen senki nem érezte magát érintetnek, inkább meglepődtek. A, az audit szolgálat tal szemben az Olaf csak adott idővel rendelkezett, és nem tudott részletesebb eljárást indítani, nem tudtunk, nem tudtuk a fejlem, pozitív fejleményeket úgymond feltérképezni, vagy feljegyezni. Pregonor Gressz. Köszönöm. Gressle asszony kap szót. Elnézést, hogy még egy kérdést teszek fel az Olaf képviselőjét nem jól hallottam, de azt mondta, hogy nem hajtottak végre szankciókat. Kinek kellett volna ezeket a szankciókat végrehajtani? Az kormányzott tanácsnak, az igazgató tanácsnak feltételezem. Ahogyan látom, szintén a tétlenkedésbe torkollott, hiszen a hatóság nem volt kompetens, az, az eljárás nem ismerését jelenti, amelyet a következő alkalommal korrigálni kell, hiszen valakire szükség van, aki foganatosítja a szankciókat, hogyha arra kerül sor. Tehát az OLAF ajánlások melyik pontjait hajtotta végre az igazgató tanács, és melyek vannak még nyitva, és szeretném azt is tudni, hogy miért nem hajtotta végre az illető pontokat az igazgató tanács de először is az Olaf képviselője szeretném kérdésemet intézni. Köszönöm. Elnök, tessék. Je vous remercie beaucoup. Nagyon szépen köszönöm, feljegyeztem az ön kérdését, asszonyom, de az Olaf nem tud többet tenni, mint amit tesz. Tehát egy vizsgálatot hajt végre, ez egy administratív, vizsgálati hatóság vagy szerv, amely, hogy is mondanám, bizonyos ajánlásokat fogalmaz meg, az Olafnak nem tiszta, nem tiszte szankciók bevezetése. Ez nem egy olyan testület, hogy, hogy is mondjam, nem egy olyan testület, amelynek olyan hatáskörei volnának, amelyek szankciók kirovását is magában foglalják. Amit tehetünk és amit megtettünk, az illetékes hatóságokhoz eljuttattuk az ajánlásainkat, és az illetékes hatóság vezet be vagy nem vezet be intézkedéseket. Önök látták a jelentésünk konklúzióit. Ami az igazságügyi, igazságszolgáltatási ágat illeti, elmondtam ugye, hogy a brit hatóságok elé került ez a dosszi, és ezek a hatóságok döntenek majd, ha úgy gondolják megfelelőnek, a megfelelő intézkedéseket. Ami a fegyelmi kérdést illeti, ez egy érdekes kérdés. Miért érdekes ez a kérdés? Mert ismét oda vezet minket, hogy a fegyelmi problémák milyen gondot okoznak az ügynökségekben. Nos, ami az intézményeket illeti az Európai Bizottságot, ha van fegyelmi probléma az Európai Bizottságban, nagyon egyszerű, mert az idokba küldjük el ezt a, az ügyet. Az idok foglalkozik a fegyelmi eljárásokkal, ami az ügynökségeket illeti nem ugyanígy járnak el. A státuszok nem ugyanolyan. Egy fegyelmi tanács felállítás az ügynökségekben problémákat okoz. Technikai problémákat abból adódóan, hogy egy ilyen fegyelmi tanácshoz szükség van olyan tagokra, akik A5-ös, A12-es, 13-as státuszra rendelkeznek, és nem minden ügynökségen vannak ilyen munkatársak. Tehát ez súlyos problémákat okoz, fegyelmi tanácsot létrehozni az ügynökségekben. Már kértük többször, hogy tegyenek erre kísérletet, mi ragaszkodunk ezt a kéréshez, tehát jó lenne létrehozni egy ügynökség közi általános fegyelmi tanácsot, amely minden ügynökségben el tudna járni. Ez lenne a megoldás ezen problémára. Ez egy nagyon is kiélezett probléma. Ezt ki kell emelni. Ezt Elmondom ugyan, de ha megnézzük a Szepol esetét, az egyetlen dolgot tettük, ami lehetséges volt számunkra, a dossziét elküldtük az igazgató tanácsnak. Az igazgató tanács elnökéhez, az igazgató tanács elnökének van lehetősége, ha úgy gondolja, fegyelmi eljárást indítani. És azt hallottam az új igazgató szájából, hogy semmilyen szankciót nem vezettek be az érintett személyekkel szemben. Ezt fel tudom jegyezni, tudomásul veszem. Mint említettem, az Olafnak nem tisztel szankciókat bevezetni, ajánlásokat ad, azt ajánlja, hogy a fegyelmi vagy igazságügyi hatóságokhoz juttassák el ezt a dossziét, de az Olaf nem a főszereplője a fegyelmi eljárásoknak. Köszönöm szépen, két um, dolgot szeretnék mondani. Az egyik uh, uh az, hogy az Olaf uh, jelentést uh, mikor kaptuk meg, a másik pedig az igazgatóságnak a bejelentése. Uh, az egyik igazgató tanácsai tagjának a bejelentése itt a Kocsigatási Ellenőrző Bizottság előtt. A Ben. Most a sentire, volevo raggiungere. Hozzá kíván fűzni valamit a jelentéstevő? Bene. Nem van így? E. Az ihs is szerettem volna hallani, a, az audit szervezetet. Igen, kérem szépen önni a szó, tehát a külső audit szervtől. A belső eh, auditor, az ügynökségekért felelős belső auditor, elnézést kér a tolmácsra, hogyha magát, tehát belső auditor. Obviously the IAS is not responsible for taking... Az IAS szintén nem, fegyel, szintén nem fegyelmi hatóság, a belső auditor, vagy belső ellenőrzési szolgálat. Mi mit teszünk? Megnézzük a dolgokat. Vizsgálódunk, belső ellenőrző szervként megnéztük az ügynökség cselekvési terveit, hogy hogyan reagált a mentesítési hatóság ajánlásaira, amikor önök úgy döntöttek, hogy elnapolják ezt a mentesítést, megnéztük azokat a cselekvési terveket is, amelyek a mi ajánlásainkkal kapcsolatosak voltak. Az ügynökség által elfogadott cselekvési terveket megnéztük, összevetettük az ajánlásokat és úgy látjuk, hogy megfelelnek az összes kérésnek, amelyet mi fogalmaztunk meg, és amelyet a parlament. Most az, hogy a cselekvési terv valami konkréttá válik-e vagy sem, ez itt nagy kihívás. Azt hiszem, hogy az igazgató tisztában van ezzel, hogy az emeletet gyakorlatba ültetni. Hát a múltban az ügynökség magasan képzett szakemberek felvételével igenis gondban volt, éppen ezért nagy kihívás a mostani igazgatónak is, mert nincs megfelelő személyzet. Mi támogatást nyújtunk, ahol tudunk, szóba került, Matyi asszony ugye említette a továbbképzést, amely a hétvégén lesz. Mi is részt veszünk ebben a képzési programban, konstruktív módon kívánunk hozzájárulni a személyzet továbbképzéséhez, a mindennapi munkájukkal kapcsolatban. Aztán az év későbbi részében lesz egy másik továbbképzés, amely a belső ellenőrzési normákról ad tájékoztatás. Tehát, hogyha van különbség a megvalósítás és a az elvárások között akkor fel tudnak megfelelően lépni, és természetesen auditokat vezetünk be, úgymond követő auditokat, követő ellenőrzéseket, hogy a cselekvési tervből lette valamilyen gyakorlati eredmény, és hogy hatékonya és megfelele az elvárásoknak, a célkütőzéseknek, amelyek a terven szerepeltek. Egy ilyen auditot kezdünk idén októberben, megnézzük ennek a fő tevékenységek, költségvetési eh, és tervezési oldalát megvizsgáljuk majd, megnézzük, hogy a tervezés költségelés hogy történik, és a jövő év folyamán megnézzük, hogy az ügynökség hogyan hagyja végre ezeket a tevékenységeket. Mi segíteni próbálunk eh, tanácsokkal most, és később megnézzük, hogy a tanácsunkat megfogadták-e. Grazie. Köszönöm. Hozzá kíván fűzni valamit? Nem? Emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy a napirenden feltüntetettekkel ellentétben a módosítások benyújtásának határideje szeptember 7-e, nem pedig szeptember 2-a. Most pedig áttérünk a napirend 8-as pontjára. 6 per 2010-es számú költségvetés módosítás, második szakasz Európai Tanács és Tanács, harmadik szakasz Bizottság, tizedik szakasz Európai Külügyi Szolgálat címmel. Megadom a szót Balcsitis úrnak, aki a jelentést a ennek a témának. Köszönöm a szót. A mint tudjuk, az Európai Külügyi Szolgálat egy új intézmény. Mielőtt meg, megalapítottuk, számos hivatalos és nem hivatalos ülés és megbeszélés volt, és én, mint a vélemény előadója, kialakítottam a saját álláspontomat, amely a dokumentumban benne van, amelyet benyújtottam. Először is nagyon fontos, hogy a költségvetési függetlensége adott legyen az Európai Külügyi Szolgálatnak. És erre egy külön szakasz van a költségvetésben. Plusz nagyon fontos, hogy az igazgatási költségvetést elköntsük a működési költségvetéstől. Ez tehát azt jelenti, hogy a pénzügyi felelősség az Európai Bizottságnál van. Voltak olyan vélemények is, miszerint a parlamentari, parlamentáris ellenőrzést meg kell erősíteni ami a, a közös biztonságpolitikát illeti, és, a, és az akciókat ide vonatkozóan, illetve, hogy az LKS költségvetésének a mentesítését ugye a parlament vagy a bizottság adja meg. Fontos a költségvetési semlegesség, amikor létrehozzuk az LKS-t, és azt is biztosítani kell, hogy ne legyen duplikáció, tehát ne végezze más intézmény is az Európai Kügyi Szolgálat feladatait. Tehát költséghatékonyság, és <clears throat> nagyon fontos, és az eredményes pénzgazdálkodás. A belső ellenőrzési szolgálatra is szükség van, és azt gondolom, hogy abszolút logikus az, hogy a véleményt hozzáigazítsuk ennek a fényében, és nyilvánvalóan a bizottsági auditorok is elvégezhetik ezt a munkát. A bizottsági auditorok tapasztaltak, tudják, jól ismerik a, a bizottságnak a működési költségeit, és ezért számukra talán egyszerűbb lenne az audit elvégzése. Ezáltal egyébként költséget is tudunk csökkenteni ebben a gazdaságilag nehéz időszakban. Tehát itt van ez a véleménytervezet, és ez szerint a konzisztencia értelmében azt javasolnám, hogy legyen egy auditor jelen pillanatban, és ez az egy auditor lenne felelős a az igazgatási és a működési költségvetésért egyszerre. Ami az igazgatási költségvetés illeti, 9,5 millió euró az, ami az igazgatási költségvetésben van, a többi pedig saját forrásból érkezik, az minden tagállamnak a GDP-ének a százalékában van ez meghatározva. Tehát 8,8 millió euró lesz eh, pedig ez a további forrás. Egyéb bevételek pedig az EU intézmények az EU intézmények eh, részére fog érkezni, tehát a nyugdíjbiztosítóknak fizetett összegek, stb. stb. Ez kb. 600 euró. Mindezt arra is lehet használni, hogy új uh, személyzet vegyünk fel, költség, épületek felütési költségek, illetve fenntartási költségek 2010-ig. Ugye akkor nehéz megmondani, hogy a költségvetésben lét, létrejövő növekedés az nagy vagy, vagy sok vagy kevés, mert sokkal egyszerűbb lenne ezt egy évvel később, egy év múlva megtenni, amikor már ugye van tapasztalatunk akkor tehát meg fogjuk tudni vonni a megfelelő következtetéseket. Köszönöm szépen! Adom a szót az Európai Bizottság képviselőnek, tessék. Na. Yes, thank you, Mr. Chairman. Of course. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen a parlamentnek az a joga, hogy felmentést adjon a teljes költségvetésre vonatkozóan, az, azt nem érintheti sem másodlagos jog, sem külön intézmény kialakítása. Ezzel együtt figyelembe kell vennünk azt, a szentásba kell vennünk azt, hogy az éves a, tehát a, a, a bíróság éves tevékenységi jelentése az egyes intézményeket külön kezeli a pénzügymenedzsment szempontjából. Tehát a parlament pedig a gyakorlata alapján megvizsgálja az egyes költségvetési szakas, szakaszoknak a megvalósítását külön, külön intézményenként. Ez azt jelenti, hogy mivel az a belső elnőzési szolgálat az csak egy, az egy belső intézmény, és hogy ennek csak egy administratív költség, költségedése van. Ezért tehát a belső energia szolgálat felelős a saját administratív költségetésének a megvalósításáért. És ez pedig része lesz a parlament által adandó felmentésnek. Tehát a bizottságnak a bizottságnak kell a költségvetést a megfelelően kialakítani, és és ezt, ezt szakaszonként, külön szakaszonként kell megtenni. Éppen ezért a, a bizottságnak, a bizottságnak ez, a, ez a fajta eljárás az mindig része volt a parlamentnek, a, fel, a termetesítésének. Tehát az, hogy a parlament felmentést tudjon adni, ezt, ezt a jogot meg kell tartanunk, és az, I, az IES-nek a létrehozása ezt nem szabad, hogy befolyásolja. Köszönöm, Gressle asszony következik. Köszönöm szépen. Mindig nagyon érdekes, amikor az ember ilyen dolgokat hall. És örülök az Európai Külügyi Szolgált első mentesítését. Már örömmel válom. Nem ez annyira egyszerű, mentesítést adni, ha az intézmény, amit mentesítünk, nem adja ki a pénzt. Tehát a bizottságnál többször volt, tehát az EU nagykövet, az Európai Külügyi Szolgálat, akit nem mentesítünk, aki viszont felelős a pénzek kiadásáért. Hát na no, most kérem szépen, ez a konstrukció, ez aztán nagyon-nagyon különleges. Hát majd kísérletet teszünk valahogy ezt a gyakorlathoz közelíteni, hát majd ha komolyra fordul, érdekes lesz, hogy egyáltalán nem tudom, hogy bárkiről bármit be lehet bizonyítani, nem tudom, hogy hogy lehet. És tudom, hogy két nyertes van, a bizottság és az LKS, ők. Az adófizető, ő a vesztes. De hát ezt már megszokta. Most el kell mondjam, hogy nagyon is megosztott a véleményem ezt a konstrukciót illetően, ami az asztalon található, mert szerintem nem eltekinthető, de facto, tehát alapból nagy nehézségeket jelent a gyakorlat számára, nem csak nekünk, hanem önnek, a bizottságnak is. Hát nyugodjanak meg, ami a költségvetési rendelet tervezetemet illeti, igyekszem világosan, világosan fogalmazni, de szerintem a gyakorlatban sok-sok fejtörést okoz majd önöknek ez a struktúra. És nem szabad, hogy a mi ambíciónkban kételkedjenek, mi mindent megteszünk. Ugye, ami a külügyet illeti, mindig van valami a külügyben. Nem úgy van, ez nem egy olyan terület, ahol nem történik semmi. Legutóbb ott volt Afganisztán, aztán a következő években nem csak Afganisztán lesz, hanem ott van Irak is, ott is lesznek gondok, vannak háborús övezetek, Gáza, ott van a Koszovó, vannak nehézkes, nehéz területek, szerintem abban biztosak lehetünk, hogy minden nap valahol történik valami, ahol segíteni kell. Most az, hogy a hibát elkövetőt tehát nyilvánvaló, hogy a háborús övezetekért nem lehet valaki külön felelős, de felelős találni nagyon nehéz lesz. Kérdést szeretnénk kintézni a bizottsághoz. Bácsis ö, kollégának köszönöm szépen a múlt heti beszélgetést. Nagyon jó lenne, ha nem csak a bizottság belső ellenőrét használnánk fel, vagy kérdeznénk meg, hanem a bizottság könyvelését, számítő rendszerét. Nekünk, mint költségvetés ellenőrzési bizottságnak nagyon fontos lenne, hogy a struktúrák ne fedődjenek át amit ön is említett, mert csak akkor lesz az LKS nem egy olyan igazgatási struktúra lesz, amelyhez csak oda van csatlakoztatva a külügyi szolgálat. Tehát attól félek, hogy a külügy az csak egy pici része lesz, és lesz egy nagy-nagy adminisztráció hozzá. A menedzsment, a, a titkárság, ami a külső segítségnyújtást illeti, hát ö, szerintem a bizottsághoz képest atipikusan fog viselkedni ez az LKS, Szerintem az elkezdben hamarabb lehet karriert befutni, mint a bizottságban. Hát éppen ezért jó embereket kell kiválasztani. Szerintem nagyon fontos az átvedések elkerülése már most. Mit tudunk a költségvetéséről, ennek a struktúrának a költségeiről? Senki nem ad nekem számot. Öm, szerintem nagyszerű érdemeket szerezhetne, ha elmondaná nekem, hogy mit jelent Eh, az elkezd éves szinten mennyibe kerül? Mi a tervezett közigazgatási költségvetése az elkezdnek 2011-ben? Ezt most már mostani tudni kellene. Ami a többletkölégeket illeti, három hónapra vonatkozak. 10 millió euró három hónapra. 40 millió euró egy évben a többletköltség. Ez a második kérdés a bizottsághoz, hogy mi a helyzet ezzel? Köszönöm szépen. Prego. Tessék. Oui, monsieur le président. Euh... Elnök úr, Gressler asszonynak igaza van. Három hónapra szól ez a 10 millió, 2011-es összeg, továbbra is tárgyalások alapját képezi a bizottságban, még nincsen végleges számunk. Ez a következő napokban eldől, a következő hetekben az összeg, a bizottság nagyon is óvatos marad, megnézi a kötötési rendszer alakulását, és hát a helyzet az ma a külügyi szolgálat még nem aktív, az EKSZ, tehát a bizottságnak lehetősége van arra, hogy mérleget vonjon és kritikusan szemléje a majd felállítandó LKS költségvetését. Csak azt tudom elmondani, hogy a DJ Büdzsé végzi a munkáját, ugyanazzal az erőfeszítéssel, szigorral, amelyet a bizottságra vonatkoztatva is elvégzünk. Gressler asszony szólt a számvételő, én vagyok a bizottság úgymond könyvelője, számvételi szakértője, a munkatársaink és jó magam ősz, kvázi ingyen elvégezzük ezt a munkát az LKS-nek, nagyon fontos az, ami a kötyözi rendet illeti, mindenki, minden intézmény külön nevezi ki a főkönyvelőjét. Köszönöm. Gressle asszony következik. Köszönöm szépen. Feltettek a további kérdéseket. A tízes melléklet a személyzeti tehát a <clears throat> személyzeti szabályzat harmadik országokban, az, ami még szükséges a teljes transzparenciához. Ugye látjuk azt, hogy a szerződéses alkalmazottak nem ugyanúgy szóval alkalmazottakkal nem ugyanúgy bánnak, mint az EU által alkalmazottakkal. Tehát például nem kapnak bútorozott lakást szemben a temporary agentekkel és, a, és a, az EU tisztviselőkkel. Ugyanakkor azt is olvastam, hogy mindennek költség sebegesen kell mennie. Na most akkor ez mégis hogy történjen? Hiszen hát vannak a szabályzatban olyan apróságok, hogy például a szerződéses alkalmazottaknak a légkondicionáló beszerelést, illetve szervizelést azt saját maguknak kell fizetniük, a tisztviselőknek és temporáknak nem. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az a külügyi szolgálatban az EU tisztviselőknek a, jogköré, jogkörének nagy részét azt megszüntetjük. Igazából ez nem lenne baj, csak akkor ezt mondjuk ki, tehát most a kérdés, hogy most valóban költségvetési mm, semlegességet szeretnénk betartani, vagy nem. De hogyha már költségekről beszélünk, akkor méltányos dolog lenne, hogy elmondjuk, hogy pontosan mennyit is jelentene költségben az, hogyha a mindenkinek, hogyha nekik is egyenlő elbánást biztosítanánk a többiekkel. Köszönöm. Uh, thank you for this question. Köszönöm ezt a kérdést. Igen, láthatják uh, a bizottság javaslatához mellékletként módosítjuk a személyzeti szabályt a közszerzők és más alkalmazottak esetében, és ha ezt az aspektust megvizsgáljuk, lehetőséget adunk a szerződéses alkalmazottaknak, hogy bútorozott lakásokban lakjanak, na hát ez is előkerült. Néha üres lakások vannak a delegációknál is, nincsenek tisztviselők, akik ott laknának, mert nincsen senki, akkor ezt a lakást odaadhatnánk egy szerződéses ügynöknek, akinek még labét is fizethetnénk. Tehát rugalmasabban lehetne kezelni ezt a helyzetet. Tehát szerintem nem mondjunk nemet egy szerződéses ügynöknek, csak azért, mert szerződéses és nem tisztviselő, és ha nincsen üres lakás, akkor kitérítjük a lakbér költségét a szerződéses ügynökök esetében, nem látunk ebből kiadódóan plusz költséget. Köszönöm szépen. Elnök úr, ami a költségvetést és ezt a véleményt illeti és további alakulását, és azt, hogy megfelele azoknak a problémáknak, amelyeket megvitatunk, azt hiszem, hogy lehetetlen lenne ma azt elmondani, hogy mi lesz 2011-ben a költségvetés. És még érdekesebb azt megvizsgálni, hogy mi lesz az LKS költségvetése 2012-ben. Nos, miért? Ez a 9,5 millió nem szorozható be hárommal, négyel mert az szerepel a dokumentumban, hogy 1625 embert alkalmaz az LKS, ebből 1014 a bizottság részéről, és csak 100 lesz új munkatárs. A három hónap A három hónapot a bizottság fogja finanszírozni, a három hónapos fizetésüket. Tehát a 2011-es bér alap, amelyet az elkezd lesz felelős, hatalmas összeget fog jelenteni, és szerintem ez több lesz, sokkal több lesz, mint 40 millió. Ami a 9,5 milliót életi, ez alapvetően helyiségek bérlése, működtetési rezsiköltségek, és a 2011-es költségvetésnek lesznek más állandó költségei, amelyekkel ma még nem foglalkozunk. És azt hiszem, hogy az alapvető elképzelés az az, hogy a bizottság részéről érkező munkatársak azt jelenti, hogy a jövőt jobban meg fogjuk érteni, a bizottság programjai költséghatékonyságát is jobban fel tudjuk mérni. Az, hogy ön azt mondja, hogy bizonyos tapasztalatot, amely a bizottságban rendelkezésre felhasználunk, annak érdekében, hogy létrehozzunk új testületeket, a számlavezetés, a könyvelés területén. Szerintem ezt meg kéne említeni a véleménytervezetben is, de a fő dolog szerintem, ahogy Ingeborg is említette, legérdekesebb pontokat meg kell válnunk, amikor is megkapjuk a költségekről szóló beszámolókat, amelyek adódnak ebből a szolgálatból. Ezek érdekes dokumentumok lesznek, és lehetőségünk lesz állást foglalni, és meg is érteni az EU külső szolgálatának nagyságát, hatáját, hatáskörét. Ön helyesen említette Afganisztánt és más országokat, Természetesen ezek persze nagyon sok egyéb külügyi problémával kell szembenéznünk. Grazie. Köszönöm. Nos, tehát az Európai Külügyi Szolgálattal kapcsolatos csomag a 9-es pont. Tura térünk át innen. Az Európai Közösség a tisztviselőnek személyzeti szabályzat és az Európai Közösségek egyik alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosítása. Herzog Edit kap szót, tessék. Uh, thank you, Chairman. Uh, I try to be... Köszönöm szépen, igyekszem röviden fogni mondandómat. Fontos megemlíteni, hogy arra törekedtünk, és arra fogunk törekedni, hogy a költségvetési rendelet és a személyzeti szabályzat a parlament bevonásával készüljön el, és a mi bizottságunk készíti el ennek érdekében a jogi bizottság számára a véleménytervezetét. Rapkai úr a jelentéstevő. A mi kérdéseinket illetően a legfontosabb számomra jelentéstevőnek az volt, hogy egy megfelelő megoldást találjak az Európai Külügyi Szolgálat munkatársai számára, akik különböző forrásokból érkeznek meg, legalább három fő forrásból táplálkozik. Az EU intézményekből, tagállamokból és a helyi ügynökökből állnak ezek a személyzeti struktúrák. Több problémát meg kell oldani, jobban kell kezelni. Hadd kezdjem az egyik legfontosabb dologgal. Tudom, hogy Gressle asszony egyetét, vagy biztos vagyok abban, hogy egyetért velem Gressle asszony. Garantálni kell azt, hogy ne legyen érdekellentét, kiváltképpen a tagállamok alkalmazottai és a helyi alkalmazottak számára fontos az, hogy ne legyen érdekellentét. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy semmilyen más szerződéses visz sem az anyaországban, sem a befogadó országban ez az illető ügynök. Ez egy nagyon fontos dolog az összeférhetetlenség kapcsán. Ami az EU intézményeket és a tagállamokat illeti, az ott onnan való ö, munkatársakat, több mindent meg kell oldanunk több problémát. Ami a tagállamokat illeti. A tagállamnak joga van, autonóm joga van, hogy két nevez ki, és milyen képesítést követel attól a szemétől, aki egy diplomáciai testületbe bekerül. De amint az Európai Külügyi Szolgálathoz kerül ez az alkalmazott, akkor azt szeretnénk, hogy képzésben részesüljön, hogy mindenki egyforma szinten legyen, mert hát ez alapvető kritérium, amikor minőségről, képesítésekről beszélünk, amik szükségesek a munka elvégzéséhez. A második kérdés, amelyet megemlítenék, a mobilitás kérdése. A 4 plusz 4 mobilitásos ciklus, amely az 5 éves EU köztisztviselői ciklushoz képes más, szerintem pluszköltséget maga után vonhat. Mik a következménye ezeknek a különbségeknek a személyzetet illetően és a költségeket illetően? A másik kérdés, amelyet megemlítenék, szerintem fontos, hogy a diplomaták, akik az Európai Külügyi Szolgálatnak dolgoznak, nekik is vannak jogaik és kötelezettségeik, garantálni kell, hogy bár visszatérnek majd a tagállamaikba, amúgy a mentesítés is mindig később jön, mint eh, tehát nyilván a felelősségre vonás is történet azt követően, hogy visszatértek országaikba, tehát úgy mond nincs mentelmi joguk, tehát hazatérve még mindig felelősségre vonható a korábbi tetteikért az lks belül. Ezek a fő témák a mi bizottságunk szempontjából, mert garantálnunk kell, azt, hogy a pénzügyi felelősségre vonás alkalmazható bármilyen különböző forrásból érkező alkalmazatra vonatkoztatható. Ezt szerettem volna elmondani, többször megvitattam kollégáimmal, az árnyék előadókkal többször konzultáltam, és szerintem az adott határidőre el tudunk készülni, augusztus 15-e a módosítók leadási határideje, ha jól emlékszem. Köszönöm, megadom a szót a bizottság képviselőnek, hogyha hozzá kíván szólni a napi rendelzen pontjához. Uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, valóban a személyzeti szabályzat az egy egységes dokumentumként kell tekinteni, és uh, van már jó néhány rendelkezés ebben az anyagban, és nyilvánvalóan sok olyan kérdés is van, ami nem új, hiszen vannak, nagyon sok tisztviselő dolgozik különböző intézményekben, és az érdek konfliktusok is egy fontos kérdés, és ezért vannak van egy olyan szakasz, ami a jogok, jogait és kötelezettségeit részletezi a tisztviselőknek és az alkalmazottaknak. A, ami a felelősséget illeti, vannak olyan rendelkezések, például a 22-es eh, cikk az, az említeti szabályzatban, amelyek erre vonatkoznak, és azt gondoljuk, hogy ez megfelelően lefedi azokat a helyzeteket, amelyek felmerülhetnek. És szeretnénk, hogyha figyelembe vennék ezeket. Nem szeretnénk ezeket a rendelkezéseket megismételni más fejezetekben, annak érdekében a struktúrát megtartsuk. Köszönöm szépen. Tessék, lesz asszonynak adom meg a szót. Szabad megkérdeznem a bizottság képviselőjét, hogy a helyi alkalmazottak, ugye ez kb. 3000 az EU-ban, hogy ők tehát nem, ők, ő, nekik nem ugyanazok az érdek konfliktusaik, mint az e, egyéb tisztviselőknek. Tehát szeretném azt megkérdezni, hogy a bizottság gondol-e arra, hogy ez a helyi e, a helyi alkalmazottak esetében is figyelembe vegye, tehát hogy itt eltérőek lehetnek az érdekek és az érdekkonfliktusok is. Köszönöm szépen. Amikor um, az egyéb Eh, alkalmazottakról beszélünk. Eh, itt a, a munkakörülmények szabályozására is eh, gondolunk. Ez más, tehát a tisztviselők a tisztviselőkre vonatkozó szabályzatok az érvényesek a szerződéses alkalmazottakra és a temporerekre is. És hogyha a, a 11-es cikket megnézzük, az utal a kettes címre, és ott megkülönböztetik a, temporary, a temporereket, a szerződéseseket és az állandó alkalmazottakat. Nem, ez nem így van, mert ugye eddig ezt valószínűleg a munkaszerződésekbe írták bele, de nem lehetünk biztosak abban, hogy mi történik ebben a 3000 munkaszerződésben, hogy mi van ott lefektetve. Tehát jelen pillanatban a 29-es cikk az nem érvényes a lokális, a helyi alkalmazottakra, és ezt meg kell változtatni. Köszönöm szépen. Um, van esetleg valaki, aki erre reagálna, a bizottság esetleg? Csak egy rövid megjegyzésem lenne, ha jól értem, a helyi alkalmazottakról beszéltek, amely a munkakörülményeknek a szabályzásában is benne van. Azonban a helyi alkalmazottaknak az a jellemzője, hogy az ő munkakörülményeik, jogaik és kötelezettségeik, azok nincsenek benne az alkalmazási feltételekbe. Ezt a nemzeti jog szabályozza. És hogyha ez, ez az, ezekkel az alkalmazottakkal lenne problémáink, akkor a, a nemzeti ö, igazságügyi ö, igazság, ö, hatósághoz kell fordulni. Also. Nos, Afganisztában sok sikert érezzék magukat nagyon jól. Szerintem nagyon fontos, hogy a helyi alkalmazottak, a local agents esetében ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni, amit az érdekellentétet illeti, mint az EU köztisztviselőknél, mert láttuk, és több külügyi vizsgálat, és arra vonatkozik, hogy látjuk, hogy a helyi alkalmazottak a házastársak vállalkozásokat indítanak, és a házastárs vállalkozása kapja meg a megbízást, ez egyértelműen érdek ellentét, összeférhetetlenség. Jó lenne a bizottság maga járna utána, hanem akkor nekünk kell arra gondoskodni, hogy ezek a vizsgálatok megtörténjenek. Ez egész más, ez így nem maradhat így, uram. Én azt hittem, hogy valami minimális konszenzus ki tudtunk alakítani, hogy amit a munkatársoktól elvárunk, az egy minimális történet. Szerintem ez magától értetődő kellene legyen. Köszönöm szépen. Az előadó asszony kapja meg a szót. Azt hiszem, egy nagyon fontos mindenki számára ebben a teremben, hogy az LKS a lehető legjobban működjön. És persze, a mentesítési eljárás az egyik fő terület lesz, ahol az ilyen kérésekkel foglalkozni lehet. Én azt szeretném eh, javasolni, ha egyáltalán javaslatok valamit, vagy ajánlatok valamit a tanácsnak, hogy, hogy nézzék meg az a Balkánon működő Európai, újra, ó, Európai Újépítés Ügynökség mentesítését. Nézzék meg a gyerekbetegségeket. Nézzék meg, hogy milyen hibákat követtek el, hogy költötték el a pénzt, úgymond mert gyerekcipőben jártak. Azt hiszem, hogy az egész folyamat, az ügynökséggel együtt tanultunk bizottságként, és szerintem az egyik legnagyszerűbb tanulási mm, folyamat volt. Szerintem nagyon sok jövőbeli problémát megoldunk, ha ezt a tanulságot figyelembe veszi az LKS hogy csökkentsük az érdekellentét potenciáit nagyon nehéz helyeken, nehéz feltételek, körülmények között olyan országokban, ahol a korrupció szintje sokkal magasabb, mint bárki gondolná itt az Európai Unión belül. Azt hiszem, hogy nagyon fontos számunkra, hogy egy vagy két év múlva ne gondolkozunk el azon, hogy mennyi hibát követtünk el. Szerintem az Európai Újépítés Ügynökségből rengeteg tanulság vonható le, és ez egy nagyszerű lehetőség a bizottság számára, hogy az LKS-nél ezeket a hibákat elkerülje. Köszönöm. Van esetleg más hozzászóló? Hmm, jó, akkor folytathatjuk a napi rend következő pontját. A 10-11-12-es napi rendi pontot ugye elnapoltuk a holnapi napra, az ülés elején megyen már tájékoztattam a kollégákat, tehát holnap foglunk erről szólni. A Költségvetési Bizottsággal közösen tartandó ülésünkön fogunk erről a három témáról szólni. A 12 per 1-es pont nemzet intézményközi megállapodás a pénzügyi megállapodás az intézményekkel Március 23-án jelentéstevővé nevezett ki engem a bizottság. Az AFKO, az Alkotmányügyi Bizottság állásfoglalásáról készítünk. Véleménytervezetet intézményközi megállapotásról van szó tanács, parlament és bizottság között. Van egy intézményközi megállapodás a költségvetés együttműködésről, ez egy nagyon fontos dokumentum, amely a költségvetés eljárást illeti, ez nagyon is praktikus volt ez az eszköz, és ami a költségvetési fegyelmet illeti, a több éves pénzügyi keretet, az intézményközi együttműködést általában illetően nagyon fontos, és az új véleménytervezet egy kicsit más, mint a mostani, mert a Lisszaboni szerződés hatában lépését követően néhány dolog más eljárás hatás, hatály alá kerül, ami a több éves pénzügyi keretet illeti. Ez a pont a tanács költségvetési rendelet tervezetébe kerül be 2011 és 13 közötti időszakra, 12 és 13 között. Ezen kívül változás lesz a rendeletben azzal kapcsolatban, ami az Európai Unió teljes költségvetési tervét illeti. Ez azt jelenti, hogy az intézményközi megállapodás tervezete csak a mostani megállapodás rendelkezéseire vonatkozik, amely érvényben van, amelyek érvényben vannak. A tervezet, a az intézményközi megállapodás tervezett három részből áll. Az első rész a pénzügyi keret, bizonyos eszközökkel, a második részben az együttműködésről van szó, a költségvetés eljárás terén, a hármas részben pedig az európai pénzeszközök kezeléséről van szó, ami az általános elveket illeti, amelyek fontosak a költségvetési viselkedés szempontjából, ha úgy tetszik. Itt három kérdésről van szó, amely három alfejezetre oszlik. Ügynökségek, pénzügyi eszközök és egyéb egyebek. Itt arról van szó, hogy kiváltképpen, ami a három éves költségvetési rendelet áldolgozási folyamatát illeti, új javaslatokat kell hozni. El kell kerülni, hogy a számos eljárással ellentétes hatások alakuljanak ki, Éppen ezért az intézményközi megállapodás szellemében szükség van arra, hogy a mi szakbizottságunk elveit érvényesítsük, és a költségvetési rendeletet másokra hagyjuk. Éppen ezért a leg legfontosabb pont, amelyel foglalkoznunk kell, az éppen az a fejezet, amely az új pénzügyi eszközökre vonatkozik. Az intézményközi megállapodás tervezete a következő szöveget tartalmaz, amelyet felolvasok. Az intézmények megállapodnak abban, hogy a társfinanszírozási mechanizmusok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megerősítsük a költségvetés, az EU költségvetés ösztönző hatását, oly módon, hogy jobban ösztönözzük a finanszírozást, most ez eh, szükséges az is, hogy a több éves megfelelő pénzügyi eszközök kialakítását szorgalmazzuk, amelyek katalizátor hatással bírnak az magán és állami befektetésekre. Amikor bemutatja a költségvetés tervezetet, a bizottság beszámol a költségvetési hatóságnak az Európai Beruházási Bank tevékenységeiről, az Európai Beruházási Alap tevékenységeiről, valamint az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bank tevékenységeiről, ami a kutatásba és fejlesztésbe való ö, befektetéseket, illeti a transzeurópai hálózatokon belül. A több éves pénzügyi eszközök az befektetése katalizátoraként működnek a kis és középvállalkozásoknál is. A költségvetés ellenőrzés pedig egy nagyon érdekes téma, éppen ezért ehhez több információra lenne szükség a bizottság részéről az anténre való hivatkozással, hogy ezen szerveknek meg kell felelniük a hatékony pénzgazdálkodás elveinek. Hiszen nem tűnik elegendőnek, hogy csak azt említjük meg, hogy ott a költséggazdálkodás elvei haték, megfelelően érvényesülnek. Ami pedig a költségvetés rendelet tervezetet illeti, a rendelet három éves felülvizsgálatra vonatkozóan szükség lenne az ö, magántárságok nagyobb bevonására, és két lehetőség van, amelyek már fennállnak a 185-ös és a 188-as cikk értelmében. Egyrésztről azt javasolják, hogy a magántársaságok is kialakíthassanak egy állami magánvegyes társaságot az európai források kezelésénél, például koncesziók révén, és így módon egy közvetett kezelés alakulhatnak ki, és így a pénzügyi kezelés egy, meg, egy könnyített modellje alakulhatnak ki a vegyes társaságok esetében. A bizottság tehát jobban bekívánja vonni a vegyes társaságokat, ezt egy követendő célnak tartja. Nos, ebből a szempontból úgy vélem, hogy pontosítanunk kell, hogy a az állami magánvegyes társaságok nem az egyetlen módozatai az, az elérendő célok elérésének. Mindenképpen jobban ki kellene fejteni, hogy a vegyes társaságok miért minősülnek a legmegfelelőbb megoldásnak ezen dokumentum szerint. A második dolog, amely a jelentéstevőt aggasztja, az pontosan a különleges ellenőrzési követelmények hiánya, ami ezen vegyes társaságokat illeti, hiszen az idézett szövegben, illetve az jelenlegi intézményközi megállapodásban, valamint a tervezetben, ami a bizottság beszámolója illeti a parlament, illetve a tanács részére az intézményközi megállapodás működéséről, a költségvetési fegyelemről és a hatékony pénzgazdálkodásról. Nos, a bizottság beszámolt arról, hogy nincsenek különleges problémák azt illetően, hogy bármiféle módosításra, változtatásra lenne szüksége tekintetben. És én úgy vélem, hogy itt szükség lenne arra, hogy javítsuk a vegyes társaságok eredményeinek megismerését, hiszen ezen társaságokat nagyon figyelmesen kell elemezni, hogy a lehető legjobban lehessen a közszolgáltatásokat biztosítani, egyes európai országok tapasztalataira is támaszkodva, amely a vegyes társaságok tapasztalatait illeti az állami források kezelésében. Nos, végezetül úgy vélem, hogy meg kell teremteni a feltételét annak, hogy megfelelően átlátható pénzgazdálkodás jön létre a vegyes társaságoknál, és a szemvevőszék hozzáférését, valamint az olaf hozzáférését is biztosítani kell ezek a dokumentumokhoz a költségvetési rendelet szellemében. Nos, azt hiszem, hogy erre kellene összpontosítanunk, és nyitottnak kell lennünk minden kolléga hozzájárulását illetően. Köszönöm. Nos, ezen ponton megadom a szót Gressle kollégának, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Vannak olyan folyamatok a parlamentben, amelyeket senki sem szeret, de nagyon fontosak. Mert általában az ilyen esetekben vagy nyerünk, vagy győztünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy ön magára vállalta ezt. Szeretném önt támogatva jelezni, ami az új pénzügyi eszközöket illeti. Ezek az új pénzügyi eszközök ezek mód szaporodnak, és egy közös nevezőjük van, a végén átláthatatlanok. Általában nem is tudunk beleszólni, hogy ezeket hova és hogyan alkalmazzák. Tehát az átláthatatlanság ezen eszközök esetében nagy, és éppen ezért szeretném megfogalmazni kritikámat, és kritikám összhangban van a parlament egyik jelentésével, a Liberecki mentesítés és az Ódi bejelentésben kritikusan fogalmaztunk ezzel kapcsolatban, mert hiányzik az átláthatóság, és nem szólhatunk bele a beleszólási jog. Az Európai Beruházási Bankot, az Európai Beruházási Alapot, az Európai Újjáépítési Bankot illeti, bele nyúlnak a mi hatásköreinkbe. Parlamentként hogyan tudunk tevékenységeket oda át csoportosítani. Amikor azt jelenti, hogy a végén senki nem előnéz semmit. Ezt már láttuk ma az ügynökségeknél, megint láttuk, hogy ez hova vezet. Ügynökség azt jelenti kevesebb közö, vagy nyilvános ellenőrzés, és nálunk elég nehéz ellenőrizni, de ott az ügynökségeknél aztán semmi ellenőrzés nincs. Tehát nem szolgálja érdekünket, hogy ezeket az eszközöket kiépítsük, amelyeket nem tudunk átlátni. És nem lenne jó pénzeket olyan intézményeken keresztül kiadni, ahol semmi beleszólási jogunk nincs parlamentként. Azért a minimális ellenőrzését is harcolnunk kell, ezt nem látom be. Ezek az Európai Unió hitelét rontják ezek az eszközök. Éppen ezért azt gondolom, hogy még egyszer nagyon kritikusan át kell tekintenünk ezeket a terveket, és véleménytervezetünket fogalmazzuk meg kritikusan, mert szerintem az ilyen kérdésekben jogokat veszítenénk, hatásköröket, és nem szabadna további engedményeket tennünk. Köszönöm. Grazie. Eh, Köszönöm, Odi úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt hiszem, mint Inge mondja, mindaz, ami közösségi, a parlamentnek ellenőriznie kell. Minden közösségi eszköz és az ellenőrzési jogkör, ez a polgárokkal szembeni alapvető joga a parlamentnek. Amit ön felolvasott, elnök úr, azzal a része kapcsolatban, az új pénzügyi eszközöke kapcsolatban, annak érdekében, hogy meg lehessen erősíteni a költségvetést, és bátorítani kell a több éves keretet. Sokat beszéltünk Ellen Lemaszóral erről, azt hiszem, hogy elékezett az idő arra, hogy az Európai Unió úgy struktúrálja a költségvetését, hogy beruházó képes legyen. Ha megnézzük hogy mi történt a Galileóval, mi történik az iterrel. Látjuk, hogy minden alkalommal, amikor van egy nagy projektünk, technikailag és pénzügyileg nehézségeink vannak ezt a projektet kezelni. Ez a pénzügyi ö, ö, aspektus az én tagállamomban a helyhatóságok, nem az állam, hanem a helyhatóságok, az önkormányzatok, Nak van ugye működés és van beruházási költségvetésük. Másként szerveződnek, de szerintem jó lenne, ha olyan pénzügyi eszközöink lennének, olyan költségvetési kategóriák, amelyek segítségével nagy operatív projekteket, több éves projekteket lehet végrehajtani. Mert azt gondolom, hogy egy része a közpénzből történő befektetésnek az Európai Unió szintjén legyen itt új technológiáról szó, vagy a folyókról, a tengeri autópályákról, az oktatásról, a közegészségügyről, az világűrről, hatalmas, rengeteg projektünk van, amely érdekében úgy kell struktúrálnunk a költségvetésünket, hogy megfelelő legyen, és megfelelően kell ellenőrizni. Én eh, ingénhez képest kicsit eh, fázis eltolódásban vagyok, de én pozitívan eh, állok ehhez a programhoz, amelyet az elnök úr felvázolt. Grazie, onorevole Gressz. Köszönöm, Gressle asszony következik. Köszönöm szépen. Elnézést, most álltam meg csak ezt a kis papírkámat. Azt gondolom, hogy azt is fel kellene vennünk, hogy a a, a költségvetési szabályozásnak, a költségvetési rendeletnek elsőbsége van minden egyéb ö, ö, alapra vonatkozó rendelettel szemben. A, a programok esetében is egyfajta önkorlátozást kellene bevezetnünk. Ugye vannak érdekes dokumentumok a, a, a költségvetési jelentésekről, ahol fel van sorolva, hogy milyen sok fiataloknak szóló program programot irányítunk. És nagyon sok esetben nagyon kicsi nevetséges összegekről van szó, ez azt jelenti, hogy iszonyú sok administratív teher és költség van rajtunk, viszont keveset adunk az embereknek. Tehát sokkal egyszerűbb lenne ezt a sok ifjúsági program helyett keveset csinálni, viszont ott akkor több pénzt adni. És, és így sokkal hatékonyabb sokkal hatékonyabb lenne. Tehát nagyon sok program van, és ezáltal nagyon sok szabályzás is van. Köszönöm szépen. Grazie Köszönöm. Megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, hogyha hozzá kíván szólni ezzel a ponttal kapcsolatban. Igen, elnök úr. A viták különböző kérdéseket fednek le. Itt ugye a parlament ellenőrzési hatásköré, ellenőrzési hatásköré van szó, szeretném elmondani, hogy a költségvetési rendelet módosítását a végrehajtási modalitások fogják majd kiegészíteni abban a költségvetési rendelet olvashatatlan lenne, ha minden benne lenne, külön lesz majd a modalitásokról lehetőség. Az 53B-ben látnak opciókat, amelyek a belső elszámoltatóságra vonatkoznak, a belső ellenőrzése arra, hogy nagyon fontos a független auditálás, aztán ami az új pénzügyi eszközöket illeti, és erről is találhatnak. Nos, ami a közvetési hatóság ellenőrzési hatáskörét illeti, és a mentesítési hatóságok hatáskörét, ezeket nem érintjük. Ami az Európai Beruházási Bankkal való partnerséget illeti, a technikai kompetencia miatt szükség van erre, a bizottságnak nincsen ilyen szakkompetenciája, éppen ezért keresünk egy olyan szervet, amely rendelkezésre bocsátja a technikai ismereteit, eh, ami a soteles alapokat illeti, a PPP-kkel, tehát a magán és közfélebeli beruházásokat illeti, nagyon jól működik. A és alapok számára nagyon pozitív ez a működés, ami Odi úrat illeti. Azt hiszem, hogy a beruházási kötyövetésre és a helyi hatóságok hitelfelvételi kapacitására hivatkozik. Nyilván egy beruházás, egy befektetés több éves keretben történik, kötelezettségvállalása, ugye van a pénzügyi terv, és van az éves költségvetés. Ebben a keretben kell lehetőségeket keresni a beruházásra. Az éves kiadások beruházáshoz is vezetnek. Ez már a helyzet. Most is, de a mechanizmusok különbözőek a helyhatóságoknál, Franciaországban és máshogy is vannak persze önkormányzatok, aztán ugye amely kölcsönfelvételi vagy hitelfelvételi kapacitással is bírnak. Más dimenzióról van szó. ez azt, hogy nem tudom, hogy a költségvetési rendelet, sajnálom, nem tudom, hogy ágazati szinten prioritást élvezze. Én mindig azt mondtam, nincsen normák hierarchiája az ágazati szabályok és a költségvetési rendelet között. Amire külön oda kell figyelnünk, a bizottság döntéshozatali folyamat